vannak a képviselők, a teljes tagúak, de javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Remélem, hogy itt vannak a szakbizottság tagjai azért. Egy biztos, hogy Türönen asszony jelen van. Nos, akkor elkezdhetjük munkánkat, egészen pontosan folytathatjuk azt. Eljutottunk a 17-es napirendi ponthoz. Sort keríthetünk ennek keretében az első eszmecserére, szakértőknek a jelenlétében, és egy sor egyéb partnernek a jelenlétében, azért, hogy megvitessük Emily Turunen asszonynak a jelentését. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és arról szól, hogy hogyan lehet biztosítani a fiatalok munkaerő piacához való hozzáférését és a gyakornokok, az ipari tanulók státuszának megerősítését. Meg is adnám a jelentés tevőnek a szót azért, hogy felvezesse a vitánkat, utána pedig a meghívottaink kapják meg a szót. Ja, tak eh, for ordet, og Welcome to den her... Köszönöm, és üdvözlöm Önöket a fiatal emberek munkaerőpiachoz való jutásra, és a befogadásukra, illetve a társadalomból történő kirekesztésükre. Tehát minnyáján ismerjük ezt a nagy kihívást, több mint 5,5 millió fiatal ember 20 év alatt munkanélkül. Ez 20,4 százalékot jelent ezen csoporton belül. Egyidejűleg hiányoznak a gyakornoki helyek, és egyre gyakrabban olyan praktikumok vannak, amelyek igazából a munkahelyet helyettesítik. Még nem sikerült a képzési kódot megfejtenünk, nagyon sokan abba hagyják szakképzésüket, és szakképzés nélkül kerülnek a munkaerőpiacra. Miért is aggaszt ez minket? A történelmi tapasztalatok már eléggé rosszak, már elvesztettünk egy generációt a pszichológiai problémák miatt, a rossz munkahelyek miatt, gondoljunk például a táppénzre, gondoljunk például a szociális segélyre, ezek mind-mind olyan terhet rónak a társadalomra, amelyet meg kell oldanunk, és pedig politikailag. Mindenkinek vállalnia kell saját felelősségét. Nagyon sok mindent lehet nemzeti szinten megoldani a munkahelyen, azonban nekünk is lépnünk kell. Most nem is szólnék erről többet, hiszen magas rangú vendégeket hívtunk meg egyetemekről, a szociális élet területéről különféle ifjúsági szervezetek képviselőit. Nagyon fontos az, hogy meghallgassuk őket, hogy tudjuk, hogy hova is vezet ez az út. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Kezdődik akkor most ennek a mini meghallgatásnak az első része. Ennek keretében meghallgatjuk a szakértőket. Nagyon-nagyon sajnálom, de öt percet kap mindegyik szakértő, jól lehet messziről jönnek. Azért lesz ez így, mert nagyon sok meghívottunk van, és szeretnénk mindenkinek megadni a szót. Először is Giorgio Brunellónak adnám meg a szót, tehát aki a Pádovai Egyetemről jött, annak a közgazdasági fakultásáról. Öt percre adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az öt percet. Nagyon sok mindent szeretnék elmondani, azonban néhány dolgot szeretnék kiragadni az idő miatt. Tehát mik a munkaerőpiacon meglévő európai ifjúságot fenyegető problémát? Túl sok fiatal kerül ki a munkaerőpiacra, és pedig megfelelő képzettség nélkül. Néhány országban a fiatalok ideiglenes munkát vállalnak, ezen kívül bizonyos tekintetben túlképzés is van. Rövid eh, távon egy dolgot lehetne megjegyezni. A munkaerőpiacra való bejutás hosszú távú hatásokkal járhat, például munkanélküliséggel. Lehet egy elveszett generációs effektus. Nézzük meg Japánt például. Itt eh, az 1990-es években mi történt. Ezen kívül aggasztó az is, eh, hogy eh, nagyon mély krízisek lehetnek, és ezek pedig az ideiglenes munkaszerződésekhez vezethetnek, mint Svédországban, Japánban, Finnországban. a kulcs szó az, hogy tovább kell tartani a fiatalokat az iskolában. Nagyon egyszerű ezt kimondani, viszont annál nehezebb megtenni. De szeretnék hozzáfűzni valamit. A közgazdaságtan tudja, hogy jobb korán kiadni a pénzt. Tehát, hogyha a gyerekekbe befektetünk, a gyerekekbe befektetett, az oktatásba befektetett pénzek sokkal magasabban térülnek meg, és hogyha annak a lehetőségét is megneveljük, hogy jó oktatást kapjon egy gyerek, akkor annál tovább marad az iskolában. Most egy másik javaslatot szeretnék említeni. Amennyiben később hagyják el a gyerekek az iskolát, akkor ennek is jó hatása van. És hogyha megnézzük, hogy az elosztási lánc hol foglalnak helyet, akkor azt látjuk, hogy például, hogyha arra kényszerítjük őket, hogy iskolában maradjanak. Azonban van egy alternatíva, hiszen kényszeríteni nagyon nehéz a fiatalokat. Tehát meg lehet próbálni ösztönzőkkel, mint Nagy-Britanniában például, segélyekkel. Hiszen eh, Nagy-Britanniában eh, támogatást fizettek eh, a gyerekeknek, a 16 éveseknek, hogy tovább maradjanak az iskolában. És ez a politika működött, bizonyíték van rá. Hogyha a fiatalokat, a diákokat az iskolában szeretnénk tartani, akkor látnunk kell, hogy egy diverzifikált tanrenddel sokkal egyszerűbb ez. Tehát amikor például a szakképzés is jelen van. Amennyiben a diversifikációt megengedi egy iskola, sokkal könnyebben tartani azokat a diákokat, akik korán mennének el, mert túl akadémikus nekik az iskola. A túl akadémikus tantervek nem igazán működnek. Most nézzük meg a középfokú oktatást. Azt is tudjuk, hogy a fiatalok általában szeretnek bennmaradni az iskolában, amikor tudják, hogy problémájuk lesz a munkaerőpiacon. Alacsony bérek, kölcsönmunka, szerződéses munkák, ezek mind-mind arra motiválják őket, hogy bemaradjanak az iskolában. Tehát meg kell engednünk a fiataloknak, hogy bent maradjanak. És ez néhányaknak nehézség lehet, hiszen fizetni kell, amennyiben bent maradnak. Hát amennyiben alacsony a jövedelem egy családba, akkor ezek a fiatalok kieshetnek az oktatási rendszerből. Könnyű ezt mondani, hogy többet kell rá költeni, azonban nem annyira egyszerű ezt megtenni. De tudjuk, hogy minden országban nagyon magasak a követelmények és azt is látjuk, hogy nagyon sok követelmény van, tehát a közpénzek elköltésére, és igazából csak is akkor tudjuk az oktatásra költeni, amennyiben más tekintetben ezt a pénzt valahol nem költjük el. Provokatív kérdésem van. Tehát miért olyan magas a magániskolák aránya ezen a területen? És néhány ország viszont hajlandó többet fizetni, hajlandó azoknak fizetni, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy fizessenek. Nézzük meg az utolsó pontomat. A továbbképzési politikák nagyon helyesek lehetnek. Azonban az empirikus kutatási eredmények azt mutatják, hogy ez nem működik azok számára, akik hátrányosak. Nagyon kevés a kivétel. Nézzük meg, hogy az Egyesült Államok úgynevezett munkatestülete miért mutat olyan figurák, olyan számokat, amilyeneket mutat. Mindenképpen szükség van egy olyan komponensre, amely a munkára koncentrál. De most lejárt az időm. Euh, Most pedig megadom a szót Tomás Zwick úrnak, aki a Müncheni Ludwig Maximilians Egyetemtől jött közénk 5 percre. Äh, I will talk mainly about the apprenticeship system. Én äh, az ipari tanulókról szeretnék beszélni. For young people. Ez is segítség a fiatalok számára. Hogyha megnézzük a különböző országokat, akkor azt látjuk, hogy az ifjúság esetében a munkanélküliség aránya magasabb, mint az átlag, de azért vannak különbségek az országok között. Néhány országban a fiatalok munkanélkülisége és az általában munkanélküliek száma között nem olyan jelentős a különbség. Más országokban a fiatalok között sokkal több a munkanélküli, mint az átlag munkanélküli, Svédország, Magyarország, Egyesült Királyság. Ezekben az országokban általában alacsonyabb fokú az oktatásban való részvétel, a képzésben való részvétel, mint Németország, Dánia, Hollandia, Szlovénia esetében más a helyzet. Ezekben az esetekben, ezekben az országokban a szakmunkás képzés magasabb fokú. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta képzés segít abban, hogy kevesebb fiatal korú vagy fiatal munkanélküli legyen. Hogyha megvizsgáljuk a német helyzetet, akkor két megjegyzést kell tennünk a statisztikákkal kapcsolatosan. Először is Németországban 18 éves korig kell tanulmányokat folytatni, tehát ezelőtt nem lehet valaki munkanélküli. Ha megnézzük a 22-23 éves korúak helyzetét, akkor bizony nagy mértékben emelkedik a munkanélküli fiatalok aránya. A teljes idő ben történő tanulás követi az átmeneti rendszer, és ez is távol tartja az embereket a munkanélküli statisztikáktól, bár ez nem mindig ugródeszka a kettős képzési rendszer szempontjából, vagyis abban az irányban, hogy valaki szakképesítést, vagy valamilyen egyéb fokozatot szerezzen. A az átmeneti rendszer inflálódik. Sokszor a fiatalokat akaratuk ellenére az iskolában tartják, az oktatásban, és ez hatékony módja annak, hogy távol tartsák őket a munkaerőpiactól. Érdeklődi, az érdeklődés fokozódik a szakképzés iránt, de meg kell néznünk, hogy meglehetősen nehéz ezt elérni, az efféle érdeklődést növelni, mert az évek során a munkaerő körében meglehetősen változatlan az ilyen képzésben résztvevők száma. Van, amikor egy kis emelkedést tapasztalunk, de azt láthatjuk, azt látjuk, hogy például Németországban volt néhány gyakorlat azért, hogy a munkáltatók érdeklődését felkeltsék az iránt, hogy fiatalokat alkalmazzanak, például a szakképzésbe bevonják őket, de sajnos ezek az erőfeszítések hiába valóak voltak. Hogyha viszont ösztönzőt kapnak, anyagi ösztönzőt a munkáltatók ebben az irányban, akkor már nő a szakképzésben résztvevők száma. Azt is megfigyelhetjük, hogy ezek az ösztönzők motiválják a munkáltatókat abba az irányba, hogy inkább szakmunkás képzőbe járókat vegyenek fel, mint szakképzetlen munkaerőt, viszont ez sem jó, mert sokszor a képzés alacsony szintű, főként azokban az országokban, ahol nincs minősítési rendszer, vagy minőségbiztosítási rendszer. Sokszor a fiatalok néhány évig tanulnak, tanoncként, majd elveszítik a munkahelyüket, és bizonyíték van arra, hogy Általában ezek a személyek többszörösen kudarcot vallanak, akkor, amikor a munkahely keresésről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a fajta ösztönző a munkáltató számára mégsem vált be igazán. Azt is megfigyelhetjük, hogy azok a munkáltatók, amelyek a hátrányos helyzetű kérelmezőket felveszik, aztán azért, hogy megkapják a az ösztönzőket, ezt a pénzügyi támogatást. Németországban sokszor az a helyzet, hogy normál feltételek mellett nem akarnak a vállalatok felvenni szakmunkás tanulókat, hanem csak olyan esetben, amikor ezt a pénzügyi támogatást kapják. Éppen ezért azt is megfigyelhetők, hogy nem mindig hajlanak arra a munkáltatók, hogy szakmunkás képzésben résztvevőket felvegyenek, mert úgy érzik, hogy az ő munkájuk nem elég értékes. Ami a kereslet élénkítését illeti az általános intézkedések általában kedveznek a fiataloknak is, akik munkahelyet keresnek. Hogy nem feltétlenül a fiatalokra vagy a leghátrányosabb helyzetűekre kell célozni ezeket, vagy szabni ezeket a az intézkedéseket, hanem általánosságban, ha ilyen intézkedések születnek, akkor ezek hatékonyak. Elnök, kérem, hogy zárja be, mert az ön ideje elfogy. Hogyha pénzügyi támogatást akar az állam fizetni, akkor a legjobb, hogyha az iskolák kapják ezt a fajta képzési támogatást, és itt az is a cél, hogy a vidék és a nagyvárosok között a szakadék csökkenjen. Ami pedig a hátrányos helyzetűeket illeti, a mentorok alkalmazása jó, és az iskolákkal való közvetlen együttműködés. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, most pedig megadjuk a szót a harmadik szakemberüknek, dr. Krisztof Mennek, aki a Maastrichti Egyetemen az Oktatási és Munkapiaci Központnak a vezetője. Köszönöm, rövid leszek, és konkrét, ugyanúgy, mint a két előttem szóló, aki már nagyon sok mindent mondott, hogy én is. Két fontos dolgot hangsúlyoznék. Az egyik azok, akik korán otthagyják az iskolát, a másik pedig, ami véleményem szerint még mindig a munka alapú szakképzésre vonatkozik. Mire is gondolok ennek a kínálat érzékenységére. Ez azt jelenti, hogy a válság alatt a szakmunkás képzésben általában hiányosságok vannak. Az előttem felszólaló azt állította, hogy ő nem érvelne a támogatások mellett. A legtöbb országban a munka alapú szakképzés már támogatást kap bizonyos adó sémák alapján. A véleményem az, hogy azon cégek, amelyek szakképzést folytatnak a munkahelyen, azok anticiklikus hatást váltanak ki. Ez azt jelenti, hogy jó időben csökkenteni kell, rossz időben növelni kell a képzést, és így sok szakmunkás tanuló mennyiségét tudjuk elosztani. Pillanatnyilag, amikor válsághelyzetben vagyunk, nem annak van az ideje, hogy hogyan növeljük a támogatásokat, kikapja. Legyen egy szabály, hogyha ez és ez történik a gazdaságban, egy bizonyos régióban, akkor a növekedett támogatást kell fizetni. A második megjegyzésem a iskolát korán elhagyók csökkentése az egyik legnagyobb prioritás, amiről szólni szeretnék. Akik korán hagyják el az iskolát, azok óriási problémát jelentenek, nem csak saját maguknak, hiszen a munkaerőpiacon nagyon korán kezdenek megjelenni, hanem a társadalom szintjén is, hiszen nagyon sokba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy olyan intézkedéseket kell találnunk, hogy a gyerekeket bentartsuk az iskolába, amíg elértek egy bizonyos oktatási szintet, amely a munkaerő piac számára is kedvező. Amire szükségünk van, az két intézkedés. Az egyik, hogy a korai iskola elhagyókat olyan iskolában oktassuk, ahol tudás alapoktatás van. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan gyerekeknek, ahol komplex, akiknek komplex problémáik vannak, segíteni kell. Tehát be kell vinni őket az iskolába, a szociális munkásoknak, is ott kell lenni az iskolában velük úgy, hogy ezeknek a gyerekeknek az iskolában lehessen segíteni. A második problémám pedig az, hogy a fiataloknak már nagyon korán döntéseket kell hozniuk tehát hogy milyen szakmát tanuljon, milyen fajta iskolába menjen, de még nem érettek a döntésekre. Azt látjuk, hogy nagyon sokan eh, kibuknak eh, a döntések miatt, a rossz döntéseik miatt, és eh, ez érinti az iskolákat és a szakmunkás tanulókat is. Tehát ismét arra van szükségünk, hogy útmutatást adjunk a fiataloknak az iskolarendszerünkben. Az utolsó megjegyzésem, amelyet még tenni szeretnék az, hogy melyik szinten, regionális, nemzeti vagy európai szinten vannak szükséges mérések, illetve intézkedések. Igazából nem nagyon ismerjük a munkaerő mobilitását az Európai Unióban, és nem ismerjük a fiatalok mobilitását. Amire szükségünk van, az a helyi és a regionális kezdeményezések csomagja, ahol a cégek és az iskolák együtt működnek, hogy olyan oktatást kapjanak a fiatalok, amelyekre a cégeknek eh, helyi vagy regionális szinten szükségük van. Nemzeti és európai szinten pedig természetesen támogatnunk kell ezt, és pedig olyan intézkedésekkel, amelyek támogatják ezt. De még mindig eh, látnunk kell, hogy milyen látható és láthatatlan akadályok vannak régiókban, illetve országokban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Um, je propose avant de passer... Mielőtt átérnénk a többi hozzászóló hozzászólására, javaslom, hogy azok, akik már jelentkeztek szóra, azok most szót kaphassanak, azért, hogy ki ki a fejében tarthassa, és már reagálás is kapjunk az elhazottakra. Mi a jelentése ennek a maszknak, kérdezem Bauer asszonytól, azt hiszem a generáció preker képviselőinek a fiataljai majd el tudják magyarázni hamarosan, hogy miről is van szó, akkor, amikor az ember fiatal ö, gyakornok, akkor az ember tulajdonképpen névtelen, és a jogait nem ismerik el a munkáltatók, és ha már nem szeretem a különböző zászlóknak, meg, meg szimbólumnak a használatát a plenáris ülésen, ülésen, ezúttal viszont úgy gondoltam, hogy meghathatom ezt a maszk használatot, de amennyiben önt ez zavarja a képviselő azt, hogy akkor természetesen majd levetszük. Nos, akkor lezárnám azt az első tömböt, és és mindenki eh, megtudhatja, hogy mikor is fogsz szólni. Ilyen sorrendben. Monsieur Thomas Mann et Monsieur Sarkas. Les autres euh, collègues... A többi kollégának alkalma lesz majd a későbbiek során szót kapni. Akárcsak máskor is kellemetten leszek, tehát maximum mindenkinek kettő percet biztosítok, mert nagyon sok meghívottunk van, és mindenképpen a ritmust tartanunk kell. Keze úr! Köszönöm. Elnök asszony, sajnos hamar el kell mennem, mert a másik bizottságomban, az ECOM-ban éppen szavazás van. Először is köszönetet mondok a kitűnő jelentésért. Kitűnő volt ez a jelentés, és igen, reális. Egyetértek a javaslatokkal, mint árnyék előadó, mégis szeretnék néhány változtatást javasolni az ő javaslatait figyelembe véve. Az európai szociális alapot növelni kell, hallottuk. Én mégis úgy gondolom, hogy ezt az alapot hatékonyabban kell kihasználnunk, és éppen ezért módosítással éltem. Az iskolát a kapcsolatosan azt javaslom, hogy itt szakmai iránymutatást, segítséget, tanácsadást kell nyújtani a fiatalok számára azért, hogy munkát találjanak. És azoknak is tanácsadást kellene nyújtani, akik hamar befejezik tanulmányaikat, ott hagyják az iskolát. Szerintem ezzel kapcsolatosan a 2020-as stratégiát kellene alkalmaznunk, inkább, mint a Lisszaboni stratégiát. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan nagyobb fontosságot kell biztosítanunk a 2000 20-as stratégiának, és kevésbé a Lisszaboni stratégiának, hiszen az nem érte el a kívánatos célt. A másik pedig a fiatalok pénzügyi függetlensége, ez legyen a cél, és ne pedig az állami támogatástól függjenek. Éppen ezért ezt össze kell kötnünk az élethosszig tartó tanulással. Ez rendkívül fontos, és továbbra is kellene ezen munkálkodnunk. Volt egy másik fontos elképzelés, az Európai Ifjúsági Garancia. Teljes mértékben egyetértek ezzel. És úgy gondolom, hogy a bizottság értékelése lehetséges, hogy ez túl nagy munkát ró a bizottságra, és éppen ezért úgy gondolom, hogy két, egy két éves értékelés, vagy két év elegendő lenne arra, hogy a bizottság ezt az értékelést elvégezze. Ezek az én fő gondjaim, a jelentés nagyon jó, további változtatásaim nincsenek, Köszönöm a szakértőknek is, mert az ő hozzájárulásuk kitűnő volt. Elnök, kérem a következő hozzászólót, hogy mondja el mondandóját. Arra szeretném kérni még ezelőtt a további felszólalókat, hogy inkább a szakértőkhöz tegyenek fel kérdéseket, mert még lesz alkalmunk a jelentés megvitatására. Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε που καθυστέρησα. Απτή asszony, köszönöm szépen. Nem láttak engem, de most már látható vagyok, úgyhogy szeretném megjegyezni itt azt is, hogy megfelelő előadóhoz került a megfelelő jelentés, hiszen a kérdéses személy a legfiatalabb képviselőnk, Dán, és olyan országot képvisel, ahol sikerült megjavítani a helyzetet, nevezetesen a munkaerő piaci helyzetet a fiatalok számára. És ezzel kapcsolatosan információkat találunk a jelentésében. Ahogy elnökünk mondta, későbbiekben még lesz alkalmunk arra, hogy hozzászóljunk ehhez a jelentéshez, de én ezt mindenképpen nagyra törőnek, reményteljesnek nevezném ezt a jelentést, amely a hosszú kívánságlistát is tartalmaz. Viszont a megfogható dolgokhoz kellene most ragaszkodnunk. Május 31 a módosítások leadásának határideje, és szerintem lesz alkalmunk arra, hogy kereteket vázoljunk fel neki. Például a 18-as pont a garanciákkal kapcsolatosan szerintem szükség lenne egy olyan szövegezésre, amihez mindenki hozzájárulhatna, és amelynek értelmében valami, valami valóban tudnánk támogatni a fiatalokat. Miután figyelemmel meghallgattam a három szakértőt, az volt az érzésem, hogy a fő elem, a lényeg az az oktatás. Szerintem itt inkább megelőznünk kell, mint orvosolni a gondokat. A figyelmünket az iskolai életre, annak kezdetére kell összpontosítani, azért, hogy minél kevesebb probléma legyen a későbbiekben. Ami pedig a képzést illeti, szeretnék föltenni egy kérdést a szakértőinknek. Ez a fajta képzés, ezt a képzést nem azokra a területekre kellene összpontosítanunk, amelyek rendkívül fontosak a társadalom számára, ahol hiány van, ami pedig a gyakorlatot illeti. Befejezem, elnök asszony, a gyakorlatok, a stázsok, gyakorlatok, tulajdonképpen ez olyan, mint az aspirin a munkanélküliség ellen, de ez nem lehet tartós ennek szedése, csak idéglenes. És szerintem a gyakorlatot is valahogy javadalmazni kellene, akár szimbolikusan. Igen, ott folytatnám, ahol Ratti asszony abba hagyta. Tehát a praktikum kérdése, a gyakorlat kérdése, és kérném a szakértelmüket ennek a megítélésében is de nem szeretnék egy témát sem eh, kihagyni, és a gyakornokok európai helyzetére kérdeznék rá. Itt a parlamentben nagyon komolyan kellene vennünk ezt a problémát, hiszen itt a parlamentben is, hogyha megnézem például a parlament honlapját, ingyenes eh, szakmai gyakorlatot lehet végezni, négy hónapos szakmai gyakorlatot. Úgy gondolom, hogy ez a fiatal embereknek, a fiatal emberek pályakezdésének nagyon hasznos, és ez egy jó példa. Képviselőként lehetőségünk van arra, hogy megfelelően megfizetett szakmai gyakorlatot kínáljunk fel. Ez pedig nagyon jó bepillantást nyer, nyújthat, és ez természetesen nem szorítja ki a munkahelyet. Éppen ezért meg kellene állapodnunk hogy megfelelő tisztességes keretfeltételeket hozunk létre. A parlament adminisztrációjától azt kérem, hogy olyan szakmai gyakorlatokat találjon ki, amit az is megengedhet, akinek nincs pénze. Köszönöm szépen, Morán asszony, aztán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattam a három szakembert, és azt hiszem, hogy együttesen fel kell tennünk egy kérdést, nevezetesen azt, hogy milyen tartalmat akarunk az iskolának tulajdonítani arra szolgáljon az iskola, hogy az e- gyerekeket, fiatalokat ott tartsák, akár akaratuk ellenére is, hogy olyan képzést kapjanak, amely majd lehetővé teszi őket, de számukra, hogy a munkaerőpiacra kerüljenek. Vagy pedig az -e a célja az iskolának, hogy olyan diplomához juttassa a fiatalokat, amelyek megnyitja igazándiból a munkaerőpiacot, mégpedig az európai munkapiacot a számukra tehát hogyan juthatunk el egy olyan európai ö, élet és munkatérséghez, hogyha az iskola nem tölti be ez utóbbi célt. Tehát mindenképpen az iskolának adjunk tartalmat, az iskolának nem az a feladata, hogy bent tartsa falak között a fiatalokat, hanem az, hogy olyan képzést biztosítson a számukra, amely lehetővé teszik számára, hogy diplomával kerüljenek az életbe. Ami pedig a, a szakképzettség nélküli fiatalokat illeti. Ez egy drámai helyzethez vezet. Elfogadhatatlan, hogy Európába így kerüljenek ki fiatalok a munkaerőpiacra. Éppen ezért mindenképpen a szociális munkásokat be kell vinni az iskolába, hogy foglalkozzanak mindazon gyerekekkel, akik, akik úgy kerülnének ki, hogy nem jutnak képzéshez és szakképzéshez. Az iskola oktatóit fel kell készíteni arra a világra, amely az iskolán kívüli világ, a kapcsolatot biztosítani kell, és így módon tudjuk a fiatalokat felkészíteni minden szempontból, tehát a, a, gyak, a tanulci feladatokra is, és, és arra is, hogy társuk legyen, nyomon követhetőek legyenek a tevékenységükben. Van egy harmadik szempont, amelyre mindenképpen ki szeretnék térni, én ez nevezetesen a a gyakornokság, az ipari tanontság, az alternatív képzés a képzési iskola, illetve központokban, illetve a munka világában. Mindenképpen nagyon fontos felhívnom a figyelmünket, mindenkinek a figyelmét arra, hogy a fiataloknak nagyon nehéz olyan ö, oktatókat találni, akik az ipari tanulságban segítik őket, és akik biztosítják azt is a számukra, hogy gyakornoki feladatokat társadnak el vállalatoknál. Márpedig hatalmas a kihívás. És ez a kihívás a, a, és a nehézsége abból adódik, hogy a gyakornokság, a tanulságnak akkor lesz sikeres az eredménye, hogyha ott van a befogadó intézményeknél egy úgynevezett tutor, aki mindenképpen biztosítja ő, a az átmenetet a két világ között, erről is mindenképpen el kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elmer úr, aztán pedig Thomas Mann. The whole debate we have heard... Köszönöm, elnök asszony. Az eddigi vita nagy mértékben az oktatásra és a képzésre összpontosított. Természetesen ezek rendkívül fontos dolgok, de a megoldások sokszor arra összpontosítottak, hogy hogy kell a gyerekeket tovább iskolába tartani, hogy kötelezővé tenni az oktatást. Azután ez természetesen egyre több kiadást jelent a kormány részéről, és cínikusan azt is lehetne mondani, hogy az iskolába tartsák a fiatalokat, vagy inkább munkanélkülinek tartsák nyilván hogyha megfelelő képzést kapnak az emberek, akkor találnak munkát, de hogyha nincsen munka, akkor nem találnak. Van nagyon sok megfelelő képzéssel, diplomával rendelkező fiatal, aki nem talál munkát. És szerintem a vitáink során meg kell nézni a keresleti oldalt is a munkaerőpiacon, mert a vállalkozások csak akkor fektetnek be eszközökbe vagy munkaerőbe, hogyha megtérülést, megtérülésre számítanak. Meg kell nézni, hogy mit szeretnénk. Több kormány kiadást legyen állami kiadás, és kötelezővé tegyük az oktatást, vagy pedig élénkítsük a gazdaságot, és akkor a, munkál, a munkaerők számának szintje majd önmagától alakul. És nagyon sokszor elmondtam már itt a kollégáknak, hogy ha alacsonyabbak az adók és kevesebb a szabályozás, akkor kevesebb lesz a munkanélküli is. Elnök, köszönöm, Elmert úr. Nem kötelező számunkra, hogy egyetértsünk önnel, de a kommunikáció művészete az sokszor az ismétlés művészete. Thomas Mann úr, majd Szárkász úr. Köszönöm, Önök asszony. Egy olyan témáról szólnék, amely nagyon közel áll hozzám. Azok témák, akik ott hagyják az iskolát. Sokan unatkoznak az iskolában, mert olyan oktatást kapnak, amivel nagyon keveset tudnak kezdeni ezeknek a gyerekeknek lehet gyakorlati tehetsége, és ezt nem veszik észre. Megalapítást nyerhet, hogy ezek a gyerekek nem jutnak előre az iskolában. Örülök, hogy egy jó példánk van, és Európában segítettünk az Európai Szociális Alappal, az ESZÁ-val, aki például Németországban nem kap középfokú végzettséget, megkapja lehetőséget, hogy kisebb csapatokban egy tanár foglalkozom velük. Tehát például mondjuk 15 tanuló, ez már szinte egy elit képzés, mert nagyon kicsi a csoport. És mi is történik ekkor? Azok, akik szinte egyedül állnak fel otthon a családban, kelnek fel reggel, mert a többi munkanélküli rendelkeznek néhány hónapos üzemi tapasztalattal rendelkeznek iskolai tapasztalattal, és olyan élményük támad, hogy szükség van rám hirtelen van egy képzettségem, egy olyan, amelynél érezhetem, hogy haladást érek el. Hihetetlen önbizalmat kapnak ezek a fiatalok, és ez kihat az egész későbbi karrierjükre. Itt, amit befektetünk, az sokszorosan visszakapjuk később hiszen az emberek nem lesznek munkanélküliek, nem jutnak börtönbe, és itt tovább. Tehát itt kell kezdeni. Természetesen pénzbe kerül nemzeti szinten harcolunk is ezért. Hogy most az oktatásba fektessünk be, vagy ne. Ez az oktatás és képzés területén van, és ott is kell vele foglalkozni. Amennyiben használjuk ezeket a mobilizálási, mozgósítási lehetőségeket, akkor látjuk, hogy Európában nagyon jó konkrét példáink is vannak. Sajnos most egy másik bizottságba is el kell mennem, mert ott szavazok, de két munkatársam itt marad, és felírja azt, amit a tisztelt szakértők előadnak. Euh, Mindjárt megadom a szót Alexander Szárkusznak, aztán Turunan asszonynak, akár csak azért is, hogy kérdést tegyen fel a szakértőinknek. Szárkász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy képzés egy olyan ö, komponens, amely variásként működik a munkanélküliség tekintetében, különösen, hogyha a fiatalok munkanélküliségéről van szó. Hihetetlen számokat láthatunk ö, ez, erre vonatkozóan. Spanyolországban azt látjuk, hogy az iskolai kudarc az egyetemi képzetteknek a száma kétszerese annak, amit másod lehet észlelni, és ugyanakkor a szakmai képzésben pedig kevesen vesznek részt, tehát mindez azt hozza végül is, hogy több millió olyan fiatal bocsát ki az iskolai rendszer, akik nem képesek utána állásokba kerülni ott vannak szabad erőként, szabad atomként a munkaerő piacon. Márpedig arra lenne szükség, hogy a képzés hatékony legyen, és figyelembe vegye a piaci igényeket. Ez egy olyan változó a matematikai képletben, amelyet összefüggésben kell látnunk Például többek között azon kudarcokkal, amelyekkel szembesülnek a fiatalok az én országomban legalábbis. Egy olyan társadalmi csoportról van szó, amely rendkívül sérülékeny, kitett a munkanélküliségnek. Vajon nem lehetne feltenni a következő kérdést? Akkor, amikor az ipari ö, szövet meggyengül egy országban, akkor, amikor a munka jog kudarcot szenved, akkor nem azzal van-e dolgunk, hogy a fiatalokat érinti ez a legjobban? Egészé, egészen törékenyé válik a piac, A fiatalokat a leginkább kitettek. Arra lenne szükség ugyanakkor, hogy a folyamatnak az elején lépjünk már fel. Ne várjuk meg, míg a szakadékok kialakulnak. Olyan szakadékok, amelyek mindent, mindent ingoványosát tennek a képzésben, a szociális kérdésekben, és így tovább. Itt tehát olyan szakadékokról van szó, amelyek leginkább a fiatalokat érintik. Hogy gratuláljak a jelentéstevő asszonynak, ugyan akkor úgy tekintjük, hogy legalábbis a spanyol változatban, nyelvi változatban van egy olyan dolog, amely szinte hihetetlen, nevezetesen az a tény, hogy Franciaországban vagy Dániában nem önállók a fiatalok? Ez egy dolog. Már ugye arról van szó, hogy ők különböző jutatásokban, ösztöndiakban részesülnek. Itt van egy hiba, itt egy valószínűleg fordítási hiba. Mindenképpen itt ezt már szeretném, hogyha megvilágosítanak. A F bekezdésről van szó. Köszönöm szépen. Turunen asszonynak adom meg a szót röviden. Remélem, illetve nem fordítási hiba. arra gondolom, hogy kérdéseket tegyen a szakértőkhöz. Igen, utána megteszem. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ilyen rövid, pontos előadásokat tartottak. Egy kérdésem lenne. De több. Az első. Úgy gondolom, hogy roppant fontos az, hogy különbséget tegyünk a szakmai ipari tanulók, tehát a szakmunkás tanulók és az egyéb szakmat tanulók között. Hiszen ez a probléma lényegében vonatkozik. Hogyha nincsen szakma, szakmunkás képzés, akkor más helyről hozzuk el az embereket a munkaerőpiacra. Másodszorban az oktatásról úgy beszéltek hogy ez igazából az ugródeszka a munkaerőpiacra. Igen, egyetértek, de van még egy fázis, amikor megvan a jó képzésünk, és Helmer úrral egyetértek, és látjuk, hogy a jól, magasan képzett emberek eh, a McDonald'sban sütik a burgereket. Tehát a második fázisban lévő akadályok, tehát hogyha megvan már a megfelelő oktatási szintünk, itt hallottuk azt, hogy ne támogassuk a munkáltatókat, hogy szakmunkás képzést folytassanak, akkor kényszerítsük, vagy hogy csináljuk. Az utolsó megjegyzésem, Meng úr azt mondta, hogy helyi és regionális téren tudunk tényleg tenni valamit a fiatalok foglalkoztatásáért, és a nemzeti és az európai szint ezt támogathatja. Milyen ilyen támogatás javasol? Köszönöm. Minden szakértőnek megadom a szót két percre, és először Giorgio Brunello professzor úrral kezdem. Köszönöm, köszönöm a kérdést, természetesen az összesre nem tudok válaszolni. Ami az oktatást illeti, van egy megjegyzésem. Tudjuk, hogy átlagban az, hogyha valaki többet tanul, akkor nagyobb esélye van arra, hogy munkát talál. Azt nem mondom, hogy nulla a munkanélküliség esélye, de ha valakinek jobb, valaki jobb oktatásba vett részt, vagy többet tanult, még ha nem is olyan fiatal, nagyobb az esélye arra, hogy munkát talál. Úgyhogy ez fontos tényező. Az összes problémát nem oldja meg, a túlképzés is gondot okozhat. Egyetértek azzal a megjegyzéssel, ami a kínálat oldalt illeti. Bizonyíték van arra, hogyha Európában a piacokat jobban, a szabályozást jobban leépítenék, és a versenyt növelnék, akkor ezzel a munkanélküliség is csökkenne. Ami a támogatásokat illeti, itt kritikusabb vagyok ezzel kapcsolatosan, mert nincsenek még bizonyítékok. Talán a makroökonomiai politikák jelentenék itt a megoldást. Köszönöm. Köszönöm. Tomás Zwick professzor. Volt egy közvetlen kérdés a támogatásokkal kapcsolatosan. Természetesen, hogyha kényszerítik a munkáltatókat arra, hogy vegyenek föl tanoncokat, ez nem jó elképzelés először legyen megfelelő oktatás a fiatalok számára, és utána legyenek jobb lehetőségek arra, hogy megfelelő gyakorlati helyet találjanak a fiatalok, hiszen itt a kényszer nem segít a szakmunkás képzésben résztvevők esetében. Általában, hogyha a fiúk autószerelőnek tanulnak, a nők pedig, vagy a lányok fodrásznak, mert nincs igazán fantáziuk. Szerintem az információ, a támogatás, tanácsadás nagyon jó, a mentorok sokat segítenek, mert így tágabb a világ a fiatalok számára, és így kapcsolatba léphetnek a régióban a munkáltatókkal. Sokszor az iskolák aktívan megkeresik a helyi munkáltatókat, vállalkozásokat, és ez többet segít, mint hogyha pénzügyi támogatást kap a vállalat azért, hogy szakmunkás tanoncokat vegyen fel. Elnök, köszönöm szépen. Christoph Meng, doktor. Szeretnék két megjegyzést tenni ami a kérdéseket illeti. Az egyiket közvetlen nekem tették fel, amikor azt mondtam, hogy legyenek regionális helyi kezdeményezések. A másik kérdés az volt, hogy mit tegyen az nemzet, az ország és az EU. Még ha regionális helyi szinten kell is kezdenünk, hiszen az iskolák és a cégek együtt dolgozhatnak, ők kell egymáshoz, de vannak itt más tényezők, a regionális szint, és az a probléma, hogy a gazdasági válság a regionális szintet másképpen sújtja, és a különböző ágazatokat is másképpen érinti. A nemzeti és európai szinten támogatás félére lenne szükség, segítve a régiókat, amelyeknek igen nagy problémái vannak mindenképpen szükség van a transferekre is, itt az iskolák és a vállalkozások között. Ami az anticiklikus támogatást illeti a szakmunkásképzésben, oda kell figyelni arra, hogy megnézzük, kit fogunk támogatni. Magasabb támogatást recessziós időszakban csak azok a cégek kaphatnak, amelyek a gazdaságban aktívak, és amelyeknek perspektívájuk vannak, mert különben támogatjuk a szakmunkás képzést olyan gazdasági szektorban, amelynek nincs jövője. És a lényeg az, hogy olyan képzésben részesülnek az emberek, amelyekkel kapcsolatosan a munka a következő években el fog tűnni. A másik, tegyük itt különbséget a szakmai gyakorlat esetében. az szakképzés az legyen hosszú távú, legyen világos diploma, bizonyítvány a fiatalok számára, hogy munkát találjanak a munkaerőpiacon. A belső képzés, a vállalaton belül képzés az azoknak szól, akik már részt vesznek a képzésben, és akiknek már van megfelelő szintjük, viszont nagyon jó gyakorlatot szerezhetnek egy-egy cégnél, és soha nem fogja a szakmunkás képzést helyettesíteni. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig ABC sorrendben megadom a szót a szociális partnereknek. Először Julián Bír asszonynak az ETUK részéről 5 percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Még mielőtt az etuknak az álláspontját ismertetném, hagy üdvözöljem ezt a jelentés kezdeményezést, amely jól mutatja az európai fiatalok számára, hogy miről is van szó, milyen kihívás ez a számukra, illetve az Európai Unió számára. Ezzel foglalkozni természetesen, mármint ezzel a kérdéssel, ez egy olyan kérdés, amely az első számú érdeklődését váltja ki a fiataloknak. Az Európa Barométernek a felmérésére is tudok utalni, amelyben magam is részt vettem, amely foglalkozik azzal a munkanélküliség, amelyet a fiatalok ismernek meg, és amelyet leginkább foglalkoztatja az embereket Európában van. Mit is kívánnak elérni a fiatalok? Nos, azt szeretnének, a kibontakozhatnának a tulajdonságait, azt szeretnék, hogy a munkához jutnának, azt szeretnék, hogyha lakhatások biztosított legyen. Nagyon sérülékenyek a fiatalok, különösen ebben a periódusban, amikor a ö, foglalkoztatást a bizonytalanság lét jellemzi, ismerjük a gazdaság és a pénzügyi jelenlegi válságot e tekintetben milyen hatással van. Mindezt megvilágította a különböző felmérés. Azok, akik viszont idézetben mondom, azzal a szerencsével rendelkeztek, hogy munka munkában vannak, nagyon gyakran a bizonytalan munkavállást kell, hogy magukra vállalják, azaz olyan foglalkoztatási formákat, amelyek alkalmi jellegűek, akár szezonálisak, akár pedig be nem jelentett munkavállalások. Nagyon gyakran mindez párosul nagyon nehéz munkakörülményekkel, alacsony bérekkel, alacsony képzettségi igényekkel, és nagyon-nagyon szűk karrier lehetőséggel. Nem könnyű persze most visszaemlékezni arra, hogy a határozott időre szóló munkaszerződés kellene, hogy a norma legyen, már pedig ezt nagyon gyakran, mint privilégium említik hozzá csak szóba. Ennek megvan a hatása a hétköznapi életre, a függőséget idézi elő a fiataloknak a körében, mind az államtól való függőségre gondolok, mind pedig a szülőktől való függőségre, sőt, akár még a nagyszülőktől is, és egyre inkább azt látjuk, hogy a fiatalok arra kényszerülnek, hogy a saját szüleiknek a családjában egyre hosszabb időt töltsenek, ott maradjanak, ott ragad, ragadjanak. Milyen üzenetet jelent mindez az etuk számára. Mi akkor, amikor a fiataloknak a foglalkoztatásáról beszélünk, azt mondjuk, hogy a biztonsága, stabilitás és a foglalkoztatásnak a minőségének a kérdését kell, hogy felvessük. Hogyan lehet aktív munkaerőpiaci politikát kialakítani együttműködve a szociális partnerekkel? Mindenen szakmai politikák mentesek kell, hogy legyenek, kellenek legyenek a ö, diszkriminációtól. A megközelítésünkben a az szerepel, hogy a flexibilitás és a flexibilitással kapcsolatos lehetőségek nagyon kockázatosak, és nem is megfelelő megoldást kínálnak a fiatalok számára. Egy sor ö, tétet lehet felsorolni, amelyek mind-mind az instabilitással, instabilitással kapcsolatosak, az egyoldalú helyzeteknek a kialakulásával mindenképpen úgy véljük, hogy a biztonságra kell helyeznünk a legfontosabb, legnagyobb hangsúlyt azért, hogy az élet körülményeket így tudjuk biztonságosá tenni. Milyen intézkedések jöhetnek szóba, olyanok, amelyek a fiatalok helyzetét javítják, biztosítják a folyamatos párbeszédet a szociális partnerekkel és különösképpen a szakszervezeti szervezetekkel. A jelentés utal arra, hogy az európai ö, fiatalsági ö, paktumnak nem szabad, hogy írott malaszt sorsa ö, jusson, nem szabad, hogy arra jusson, és mindenképpen az abban foglalkozik a tagállamokra is kötelezettségeket kell, hogy rójanak. Ott van a hosszú távú munkanélküliség, a képzéssel, a hosszú távú képzéssel lehet itt megoldásokat találni, erről már szó esett, és ezen kívül nélkülözhetetlen az, hogy minden kormány biztosítson minőségi képzést, amely nyitott minden polgár számára, független attól, hogy milyen ö, ö, korúak, milyen vallásúak, ö, milyen ö, színű a bőrük. A képzés a lehető legjobb erő ahhoz, hogy a munkanélküliség ellen felvegyük a harcot, még ha nem is tökéletes garancia milyen lehetőségek nyílnak a fiatalok számára, mielőtt még bármilyen utat választanak, milyen utat, milyen szakmai pályát kell, hogy szakmai képzettséget kell, hogy választanak, ez is egy nagy kérdés. De önmagában mindez nem elegendő, még mágyebb szempontokat is figyelembe kell venni, amely szempontok lehetővé teszik azt, hogy a fiatalok ne kerüljenek idejekorán ki az iskolai rendszerből képzettség nélkül az ETUK a 2010-es programnak a keretében azt igényli, hogy egy youth guarantee, egy fiatalokra vonatkozó garancia létesüljön, amely biztosítja a képzést, az oktatást és a minőségi foglalkoztatást, amely pártolja a fiatalok alkalmazását. Ez összhangban van azzal a Madridban szervezett április végi konferenciával, amely szintén a fiatalokkal és a foglalkoztatással foglalkozik. Nos, természetesen ez nem egy kockázat legyen, hanem egy igazi esély az európai konstrukció számára. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Business Europe nevében Matthew Higemnek adom a szót meg 5 percben. I'd like to first... Köszönöm. Mindenek előtt én is csatlakoznék a gratulálók sorához a kiváló lehetőség kapcsán. Ténylegesen, ahogy hallottuk, egy hosszú távú strukturális problémáról van szó, és a helyzetet tovább rontotta a válság végezetül pedig eh, az európai foglalkozást nyújtók munkáltatók számára is eh, új politikai reformok eh, várhatók, például szóba kerül az európai versenyképesség is. Azonban, hogy biztosítsuk azt, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy a fiatal tehetségeket nem használják fel, és elpazarlódnak dolgokra van szükség. Az idő rövidsége miatt két fő pontra szeretnék összpontosítani, és szeretném meg kerülni az ismétlés, tehát az oktatás modernizálása, a munkaerőpiac működése és a szakmai képzés, a szakképzés modernizálása. Néhány szót ejtenék az Európai Unió 2020-as stratégiájáról is. Itt az ászlóshajó kezdeményezéseket üdvözöljük, amelyeket itt hallottunk, ezek nem újak, azonban egyetértünk azzal is, hogy újabb löketet kell adni, mint például a innovációnak, illetve a mobil fiataloknak. De itt igazából az megújhodott európai stratégia, a 2020-as stratégia tekintetében csupán egyetérthetünk azzal, hogy nagyon sürgősen szükségesek a reformok a munkaerőpiacon is. Ahogy már említésre került, mi a Business Europe-ként egy publikációt is kiadtunk a növekedésért címmel 2010 és 2014 közötti időszakra koncentrálunk. Itt a, a növekedésre összpontosítva egy két százalékra növelnénk a növekedési potenciált, és pedig ez 6,5 millió munkát jelentene Európában, munkahelyet jelentene Európában. Tehát itt eh, néhány foglalkoztatási számot is kiragadhatnánk, és eh, örülünk annak is, hogy a 2020-as stratégia a befogadó munkaerőpiacot hangsúlyozza. Az európai szociális partnerek nemrég jóvá hagytak egy keretmegállapodást, ezt eh, a jövő heti háromoldalú csúcson be is mutatják. Tehát a szociális partnerek rugalmas, biztonsággal karöltve keresik a megoldást. Amennyiben eh, figyelembe vesszük eh, a demográfiai helyzetet, a korosodó lakosságot, akkor olyan munkaerőpiacra van szükségünk, amely a lehető legbefogadóbb, hogy ne legyen olyan helyzet, hogy bizonyos csoportok alul reprezentáltak a munkaerőpiacon. A leglényegesebb téma, és most eh, nem akarom megismételni azt, amit már mondtak az oktatásról, képzésről, az, hogy igazából a munkaerő piac szükségleteihez kell illeszteni a képességeket. Az egyik leglényegesebb téma, amikor a rendszerek modernizációjával foglalkozunk, hogy az embereket jobban felkészítsük az első munkájukra az, hogy az üzleti életet jobban vonjuk bele az oktatás különféle szintjein a rendszerbe az üzleti élet a lehető legjobb hely, hogy közvetítse a szükségleteket a munkaerőpiac irányába, és a munkahelyen pedig az ott tanulóknak. Ezen kívül eh, jobban előre jelzi azt, hogy milyen készségekre van szükség a munkaerőpiacon. Tudjuk, hogy eh, Larry Foppe eh, előre jelezte azt a 18 millió munkahelyet, amely 2020-ig lehetséges lenne, azonban a legtöbb ezek közül sokkal magasabb szintű ismeretekre tart igényt. Ha megnézzük, hogy az üres munkahelyek hogyan néznek ki a tagállamban, akkor azt látjuk, hogy a magas munkanélküliség mellett munkaerő hiány is van. Tehát például Németországban 800 ezer van. Tehát azt látjuk, hogy itt eh, egy bizonyos csődről van szó. Éppen ezért eh, az együttműködés is eh, javítani kell az oktatási intézmények és az üzleti élet között. Ezt a bizottság anyaga nagyon jó tükrözte vissza, és már említették azt is, hogy a szakképzés és az iparatanulók képzése tényleg másként alakulhat ebben a tekintetben az aktív munkaerőpiaci politikák tükrében. Néhány záró megjegyzés. Természetesen az oktatásra, képzésre különféle alapokat is be kell azonosítani, segítséget kell ehhez nyújtani. Ezen kívül a munkaerőpiac működése érdekében pillanatnyilag azt látjuk, hogy nagy a merevség. És itt eh, igazából bizonyos benfenteseket ez bentart másokat viszont kizár a rendszerből. És eh, ez nem eh, jelenti azt, hogy pont a legtehetségesebbek jutnak be az alulreprezentált csoportokból. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, most pedig hallgassuk meg a képviselőnek a kérdéseit. Öt kérdésre adunk lehetőséget. Elizabeth Lind, aztán Pascal Grunier szó. I assume we're not talking about the actual report. Feltételezem, hogy nem a jelentésről beszélünk most. Ami a lényeg, és ami kiderült az összes hozzászólásból, legyen szó az Etucról, eh, vagy eh, a Business Europe-ról, ez a következő. Itt figyelembe kell venni azt, hogy milyen kereslet van a munkaerőpiacon. Mi csak a az e EU tapasztaláról beszélhetünk, a szakképzés, szakmunkás képzés, a vállalaton belüli képzés, de Önök hogy látják, hogyan tudunk a különböző tagállamok jó gyakorlatából tanulni? Igen, sokszor előfordul, hogy néhány tagállam példája benne van a jelentésekben, az évek során készült dokumentumokban, azt olvassuk, hogy a szakképzés, a vállalaton belül képzés működik egyes tagállamokban, de hogyan tudjuk ezt azután továbbadni, ezt az információt mert szerintem ezt nem tesszük meg igazán jól az EU-n belül. Önök szerint hogyan lehetne gondoskodni arról, hogy ami már megvan, ami már létezik, arról az emberek halljanak is, és hogyan lehetne megváltoztatni a helyzetet azokban az országban, ahol nincsen szakmunkás képzés, ilyenfajta képzés. Hallottam azt is, hogy nem mindig megoldás ez, vagyis olyan munkákra nem szabad kiképezni a fiatalokat, eh, amelyeknek nincs jövője. Ami pedig a vállalaton belüli képzést illeti, eh, talán ezt három hónapra kellene korlátozni, eh, és fizetni kellene érte, mert különben kizsákmányolás esete forog fenn meg kell nézni azt is, hogy mi történik a különböző tagállamokban egyes esetekben. Szerintem nincsen erre mechanizmusunk. Bruni asszony, majd pedig Blinkavics asszony. Köszönöm, ami a jelentést illeti, azt megértettem, hogy lesz még alkalmunk arra, hogy erről beszéljünk, úgyhogy most inkább a vendégekhez szólnék. A gyermekek, akik kudarcot vallanak az iskolában. Ez bizony nehézség, mert nem folytathatják a tanulmányaikat. Mit lehet nekik javasolni? Sokszor túl fiatalok ahhoz, hogy már vállalatnál helyezkedjenek el, és én azt gondolom, hogy minél hamarabb megoldás kell számukra. Nem tudom, hogy mi az önök véleménye az olyan fiatalok, akiknek nem megy a tanulás, és elutasítják a képzést, mindenfajta képzést. A másik pedig az útmutatás, tanácsadás. Milyen eh, tanácsadásra gondolnak? Tudok adni egy példát Franciaországban. Ez a fajta tanácsadás eh, nem eh, változott azóta, amióta én felnőtt lettem, vagyis azóta, amióta én ebben a helyzetben voltam. A lényeg az, hogy hogyan tudjuk irányítani a fiataljainkat, és hogyan lehet az oktatás világát közelebb hozni a vállalat világához, mert erről keveset tudunk, bár a gyakorlatokkal lehet azért közelíteni, de ez még mindig nehézség. Majd pedig sok szó esett arról, hogy a képzés és a erőpiac között hogyan lehet kapcsot teremteni, mert mit szeretnék csinálni, és mit csinálhatok, milyen munkát találhatok, itt meg kell találni a kapcsot. A másik pedig az új szakmák, mit javasolnak ma, mi lesz majd a keresett szakma tíz év múlva, hogy lehet a legjobb oktatásban részesíteni a fiatalokat, a legjobb képzésben, majd pedig szeretném hallani, ha nem is csak önöktől, hanem az összes kollégától. Sokszor mondják azt, hogy igen, a vállalatok gyakornokokat alkalmaznak, fizetni kell nekik. Kérem fejezze be, mondja az elnök hogy Van egy kérdésem, hogyan lehet rátalálni ezekre a vállalatokra, vállalkozásokra, fiatalok, szülők engem sokszor keresnek azzal, hogy hogyan lehet a megfelelő vállalatot megtalálni. Elnök Linkovics Uta asszony, két percben. Köszönöm ennek azt, hogy mindenek előtt gratulálnék Emilinek ez a kiváló jelentéshez, és köszönöm a szakértőknek és a szociális partnereknek is előadásaikat. Egyetértek azzal, hogy alapvető fontosságú az, hogy eh, a fiatalok munkanélküliségével foglalkozzunk. És eh, mindenképpen prioritásnak kell lenni napirendünkön. Tudom, hogy eh, számos Európai Uniós országban a társadalom számára is nagyon nagy problémát jelent ez hogyha valaki nem sikerrel kezdi a karrierjét, akkor ez az egész további életére kihat a munkaerőpiacon. Különleges figyelmet eh, kellene szánnunk a fiatalok munkakezdésének. Annak érdekében, hogy elősegítsük eh, a munkaerőpiacra történő bejutásukat. Szinte lehetetlen eh, fiatalok számára a munkaerőpiacra bejutni, hiszen a legnagyobb probléma az, hogy senki sem szeretné azokat alkalmazni, akik éppen diplomát szereztek az egyetemen, vagy az iskolából jönnek, hiszen nincsen tapasztalatuk a munkavilágában. Ez egy eh, probléma a munkaerőpiacon, és ezt a tanulmányok is mutatják, hogy az oktatásból a munkavilágába való átmenet nagyon hosszú és nagyon bonyolultá vált. Európai szinten tehát kezdeményezéseket kell tenni, hogy az ifjúság mobilitását elő kell mozdítani, a szakmai képzés, hogy az összes fiatal a társadalomban megfelelő helyet kapjon. Általános szinten az oktatásban, a szakképzésben is javítani kell a minőséget, hiszen a képességek és az ismeretek felhasználásának a fő célja az, hogy a munkaerőpiacon ezek elősegítsék a fiatalok érvényesülségét. Tehát a fiatalokba és az oktatásokba történő befektetés mindig hatékony. Euh, és ezzel hát aztán Figueredo asszony, euh, Morá asszony, mint hogy már beszélt, nem, már meglátjuk, hogy marad-e még idő az ön számára. Hirs asszony először is, két percben. Ähm, nagyon szépen köszönöm. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy erről a témáról szólunk, már igazat kell adnom a kollégáimnak, hogy aktuálisabb lett a probléma, azonban az alap probléma már nagyon régóta megvan. Véleményem szerint eh, különbséget kell tennünk, és pedig világosan azon fiatalok között, akik az iskolarendszerből kiesnek, mert az iskolarendszer nem illik a diákokhoz mindig azt mondjuk, hogy kiesnek a rendszerből a gyerekek, de lehet, hogy ezek a tanulók, hogy a rendszer nem jó, nem felel meg a tanulóknak. Elképzelhető, hogy kreativitás is lehetne bevinni a dologban. Nagyon jó projektek vannak, melyek segítségével a fiataloknak meg lehet adni a lehetőséget, hogy öntudathoz jussanak, hogy egyáltalán valamihez kifejleszik készségeiket, hogy az oktatásba be kell fektetnünk ezt nagyon gyakran hallom politikusként, azonban ez nem valósul meg. Számos projekt van, modellprojekt, amely 1-2-5 évig tart, és ezekre a fiatalokra koncentrál, akiknek nincsen már igazából esélyük, és elképzelhető, hogy ezen projektek segítségnek köszönhetően esélyük is van. Tehát ez az egyik terület. A másik terület azok, akiknek igen jó képzésük van, mondjuk tudományos karrierre képzik ki őket, és hiányzik a gyakorlati aspektus. Szerintem ez is egy bizonyos hiányosság. Szerintem e, itt is különbséget kell tennünk, amely, ahol veszélyt látok, és érdekelne a szakértők véleménye, hogy a túlszabályzás mennyiben akadályozza meg a fiatalok alkalmazását? Németországban például van egy ifjúságvédelmi törvény, ez pedig megtiltja a munkavégzést 22 óra után. Tehát eh, hogyha a, egy közifok oktatásból kiváló 16 éves gyerek nem dolgozhat például a vendéglátásban vagy a szállodában, mert azt mondják neki, hogy nem jöhetsz női még meg két évet, is utána jöhetsz. Tehát igazából ezek a jogszabályok jó szándékok, de mégis megakadályozzák a fiatalok munkához jutását. Ezeket a dolgokat is még egyszer át kell néznünk. Madame Figueredo. Köszönöm szépen, Figueredo asszony. Obrigada. Este é de facto um debate muito importante, porque hoje eh, o desemprego dos jovens eh, é uma preocupação muito séria. Köszönöm, nagyon fontos ez a vita. Köszönöm, nagyon fontos ez a vita, ugyanakkor a fiatalok munkanélkülisége igen nagy gond. A fiataloknak több mint 21% a munkanélküli. Egyetértek azzal, amit néhány előttem szóló elmondott. Úgy gondolom, hogy a ki, munka eh, nem mindig hasznos. A státuszt itt eh, tisztázni kellene, itt a fizetésre gondolok, a javadalmazásra és egy sor más dologra. Mert eh, nem szeretnénk az, hogyha a cégek nem alkalmazottakat vennének fel, hanem gyakorlatokat, gyakornokokat helyükbe, és sajnos nagyon sok országban ez történik. Van vannak itt kérdések a gyakornoksággal kapcsolatosan és a korai lemorzsolódásra vonatkozóan. A korai lemorzsolódásnak több oka van. Sokszor az, hogy az oktatás nem veszi figyelembe, hogy mit is szeretnének a fiatalok, melyek a céljaik. Gyakran az történik, hogy az iskolások tükrözik a problémákat, mint a munkanélküliség, a lemorzsolódás, de ezeket nem lehet igazán eltitkolni. Az államnak mindenképpen elemeznie kell, hogy miért van olyan sok iskolát elhagyó, az iskolát korán elhagyó gyermek. Szerintem az iskolák kell, hogy megtalálják a megoldásokat. Még egy sor más kérdésről tudnék beszélni, majd a kollégával ezt megvitatom. Köszönöm szépen, majd még lehet, hogy megadom a szót. Nem kellene megtiltani azokat a gyakornoki tevékenységeket, amelyek nem vezetnek diplomához, nem vezetnek szakképesítéshez. És Turunen asszonynak a javaslatai szintén helytálló az F preambul bekezdésben az szerepel, hogy a beilleszkedési minimum jövedelem akár az, akár az Egyesült Királyságban, akár pedig Franciaországban vagy Dániában nem teszi lehetővé a fiatalok számára, hogy felnőtté váljanak és önállóká váljanak, mint ahogy Szerkász úr is ezt felvetette. Sajnos a szakértőknek csak kettő perc adatik meg egyenként vigyázat, hát hogyha nem adom meg a későbbi során a fiataloknak a szót, akkor minek is vagyunk itt? Nos, hallgassuk meg akkor az első szakértőket két percben. Igen, köszönöm szépen, akkor négy pontban reagálnék az elhangzottakra. Ami ő, a programot, illetve a gyakornoki programot illeti, hagyd ne ki arra, mert kollégám már, Menkő kollégám már kitért, itt most. Csak azt mondanám a gyakornoksággal kapcsolatosan, hogy számunkra a gyakornoki tevékenységeket keretekbe kell illeszteni, fizetett tevékenységnek kell lennie, és nem szabad, hogy állásokat váltson ki, hanem minden képpen ö, arra kell ügyelni, hogy ne alacsonyul fizetett ö, gyakornokokkal dolgoztassanak. Ami pedig a pálya választási tanács illeti, tanácsadást illeti, most a fiataloknak tudniuk kell, hogy mire vállalkoznak, milyen irányba vezetik a tanulmányaikat. Jelenleg nem tartunk itt, éppen ezért ezen tovább kell dolgozni. Tehát ha az ember pszichológiát választ, vagy pedig bérnöki tevékenységet, tudnia kell neki az, hogy mihez vezet a diplomája, milyen munkához juthat majd a későbbek során. Nem szabad formatálni a fiatalokat, egy uniformisba, be, gúzsba kötni őket, nem, mindenképpen arra kell törekedni, hogy választhassanak pálya a választási szaktanácsadásban részesülnek. Én ö, egy eléggé bonyolult dologra is hagy utalja, itt a gazdaság és pénzügyi válságra, amelyről többen beszéltek tehát, és amely nehéz helyzetbe hozzák hozza a fiatalokat. Ezek a nehézségek persze alkalmi nehézségek a munkaerőpiacra irányulnak, illetve a kapcsolatosak, és mindenképpen az integrált, proaktív munkaerőpiaci politikákat kell, hogy ösztönözzék negyedik pontom, a következő, ami pedig a túlszabályozást illeti a fiatalokra vonatkozóan. Kicsit engedjék meg, hogy mosolyogjak itt. Én azt mondanám, hogy itt ez a kivétel, amely megerősíti a szabályt. Azt látjuk, hogy a fiatalok rendkívül sebze, sebezhetőek, ingatak helyzetben vannak, ott vannak ugyanakkor a különböző tárgyalások, folyamatok, védelmi intézkedések, és így tovább. Lehet, hogy az idézett példa, egy nagyon speciális példa, egy munkaállás vagy munkahelyre, álláshelyre vonatkozóan, de mindenképpen véleményünk szerint a biztonságot kell biztosítani a fiatalok számára. Elnök, gratulálok, hát az ember fiatal akkor képes arra, hogy ilyen gyorsasággal válaszoljon minden kérdésre négy pontban. I'll, I'll try. Köszönöm. Megpróbálom megválaszolni. Két percem mi nem lesz egyszerű, és nem lesz mindenre lehetőségem. Az első megjegyzésem, amit tennék, az az, hogy végig megyek itt az oktatási fázisokon, és hangsúlyoznám az élethosszig tartó tanulás fontosságát, hiszen az életen át tartó tanulás inkább egy koncepció, mint egy gyakorlati dolog. És hogyha most egészen kibontjon ebben, akkor azt látjuk, hogy az van benne, hogy a legfiatalabb kortól kezdve szoktatni kell arra a gyerekeket, hogy megújítsák ismereteiket, frissítsék, újat tanuljanak, hogy a munkaerőpiacon gyorsan változnak a dolgok, és egyre gyorsabban fognak változni. Tehát arról van szó, hogy közvetítsük a fiatalok felé ezt, és pedig, hogy a munkaerőpiacra kerülésnél ez tudatosuljon bennük. A generikus, illetve a úgynevezett soft ismeretek fontossága is nagyon lényeges, és ennek köszönhetően a termelékenység csökkenhet, az ügyfélszolgálatba mennek át bizonyos súlypontok. Tehát ezekre az úgynevezett generikus képességekre is figyelni kell az oktatás különféle formáiban. Hogyha áttérünk arra a fázisra, amikor a munkaerő piacra történő bejutás történik, tehát a szakmunkás képzés és a belső képzés tekintetében nagyon sok vita zajlik erről európai szinten, tehát lehetséges bizonyos problémák, a deficiteket azonosítani. Azonban, hogyha megnézzük, hogy a gyakorlatban mi van, és amire koncentrálnunk kell, az az, hogy olyan gyakorlatokat azonosítsunk be, ahol az embereknek megvan a lehetősége a képzés mellett, hogy munka tapasztalatot szerezzen. Ez működik a legjobban hiszen hogyha az emberek teljes idejű munkát végeznek, akkor megértik, hogy mely képességek szükségesek, és akkor a képzésüket pedig így orientálják, de most véget ért az idő. Nagyon szépen köszönöm. Akkor most áttérünk ezen hosszú ö, meghallgatásnak a keretében a harmadik blokkra, mint hogy nagyon sok vendégünk van, ezért nagyon fegyelmezetteknek kell lennünk. Épp és most megadom a szót a Fiatal Európai Fórumának a elnökségi remében szóval, szóval Luca Scarpiellót ötvezet. Uh, also would like to thank... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Turunán asszonynak is, hogy meghívta ezt a uh, civil szervezetet, a mi civil szervezetünket, hiszen itt uh, a fiatalok feltételeiről, körülményeikről van szó egész Európában, és a mi szervezetünknek bizony nagyon sok a mondani valója ezzel kapcsolatosan. Egyetértünk azzal, hogy a válság veszélyezteti a fiatalok helyzetét, ez az egyik legsebezhetőbb csoport a társadalomban. A bizottság jelentése is világosan elmondja mindezt, és 21 4%-os a munkanélküliség, és ez 10, több mint 16%-kal növekszik hat havonta. Azt látjuk, hogy bizony a szociális kohézió kapcsán beszélni kell a fiatalokkal, fiatalokról. És ez szóba kell, hogy kerüljön, amikor az EU stratégiájáról van szó. Szó volt az átmenetről, a vállalkozásról, és valóban el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne újraindítani a vitát erről, és e, ne csak ismételjük, amit eddig már többször elmondtunk. Át kell gondolni a rendszert a válság körülményei között. Reagálnék néhány pontra, ezeket igen fontosnak találom. A vállalaton belüli képzés fórumunk már 2007 óta dolgozik ezen a témán. El kell kerülni azt, ami Európában történik, mégpedig azt, hogy a vállalaton belüli gyakorlat, ami a hivatalos iskolai képzésen kívül történik, tulajdonképpen az igazi munkát helyettesíti. Olaszországban, Franciaországban sokszor így töltik be a munkahelyeket, és ezt el kell kerülni, hiszen nem, a, nem ez a lényege a belső képzésnek, hanem a gyakorlatnak, hiszen az gyakorlati idő egy cégen belül olyan emberek számára, olyan fiatalok számára, akiknek már megvan a megfelelő képzésük, de közben még további készségeket kell szerezniük. Hogy ez lenne a gyakorlat célja. Most pedig az elkötelezettségről a cselekvésre kell áttérni. 2008-ban a bizottság elkötelezte magát arra, hogy reflektál a kérdésre, de eddig még nem történt semmi. És úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia fényében is el kell gondolkodni azon, hogy mit tehetünk etérem. Éppen ezért az Európai Ifjúsági Fórum azt javasolja, hogy gondolkodjunk el egy új európai gyakornoki rendszeren. Milyen eh, gyakorlatok vannak az EU-ban. Az egyik az az oktatáson belül történik, a másik az oktatáson kívül. A cél ugyanaz, de a szükségletek mások mindkét esetben, és ezt eh, mindenképpen rugalmasan kell lebonyolítani. Egy másik pont, amelyel egyetértek, az az, amit Business Europe mondott, az úgynevezett soft készségekről, ma nem elég az, amit a hivatalos, formális oktatásban elsajátíthatunk. Túl kell lépni itt a határokon, a formális, nem formális oktatás határain, és a nem formális oktatásban sok mindent el lehet sajátítani, például egy civil szervezetben, és az egyéb ágazatokban, úgyhogy ezeket a készségeket is el kell ismerni. Továbbá vita folyik arról, hogy hogyan férhetnek hozzá jobban a fiatalok a szociális védelemhez, támogatáshoz a rugalmas biztonság keretében. Mit értünk rövidtávú munkán, melyek a különbségek? Az a gond, hogy ma, még ha nem is fektet be az állam néhány országba ebbe, vagyis nem veszi figyelembe az, hogy mi történik akkor, hogyha valaki munkanélküli, ilyen esetben a családnak kell gondoskodni mindenről, és szerintem mindez a család részvétele is, a fiatalok függetlené válása, mindez a válság következtében veszélybe került. Másik, az európai szociális alapot jobban ki kellene használni. Ez az az eszköz, amelyel élhetni lehetne, harcolni a munkanélküliség ellen, a minőségi gyakornoki időszak érdekében. Ezt a fiatalokra kell szabni, és a vitákat úgy kell irányítani, hogy ezeket a dimenziókat is figyelembe vegyék, főként amikor a 2020-as stratégiáról van szó, most pedig be is fejeztem. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a Generation Précaire nevében megadom a szót Janik Milyen urak. 5 percben. Nagyon izgalmas a fiatalságról vitákat hallani, mert hogy ott van egyrészt a jó szándék, a döntéshozóknak a jó szándéka a közhatalom részéről, és ott van a valóság. Ö, és ez két külön dolog. Nem ez történik itt ugyanakkor. Ö, tehát a fiataloknak a jövőbe kell bevetniük magukat, Franciaországban kettő módon nézik le a fiatalságot. Egyrészt pszichésen, másrészt pedig a törvények által. A pszichés lenézésre hagyjanak egy példát. Ott van Franciaországban az úgynevezett Y generáció fogalma, tehát a 70-es, 80-as évekbeli fiatalairól van szó, és az egyik legnagyobb francia állástobozási honlapon mit is találtam? Azt, hogy a mi generációnkról, mert hogy én is az Y generációhoz tartozom, elnézést kérek, azt mondják rólunk tehát, hogy nem vagyunk hűségesek, sietünk, és csak a pénz, vagy leginkább a pénz motivál minket. Tehát a társadalom elsőként így látja a fiatalokat. Ez az egyik szempont. A másik a törvénynek a szempontja. Itt is hadd szolgáljak példákkal. Van az aktív szolidaritási jövedelem azok számára, akik a legalacsonyabb bérezésben részesülnek. Legalább 25 évesnek kell lenni, hogy az ember ebben részesüljen. Azaz, ne legyen fiatal. Gyakornokság kérdése. Nagyon fontos kérdéskör Franciaországban. 800 ezer gyakornok volt, most pedig 1,2 milliónyi gyakornok van. Ö, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a vállalatok ott vannak a vállalatban, ott dolgoznak, de nem, nincsenek alávetve a munkajotnak. Amennyiben két hónap, tehát tovább tart a, a gyakornokság, akkor 400 euróban részesül az ember, azaz egy harmadában a minimál jövedelemnek. És ez jóval alatt természetesen a, minim, a a szegénységi küszöbnek neki is. 1,2 millió ember dolgozik tehát a vállalkozásokban. Franciaország el van adósodva, nagyon el van adósodva, mint ország. És uh, ugyanakkor uh, ők nem járulnak hozzá sem a munkanőkiség alaphoz, sem a nyugdíj alaphoz, sem az egészségügyi alaphoz, tehát nem fizetnek adót se ezen kívül, nem fogyasztanak ezek a fiatalok, rosszul étkeznek, egészségügyi problémákkal szembesülnek, sokba kerülnek a társadalomnak. Jó lenne, hogy a francia állam kicsit racionálisabban gondolkodna, sajnálatos módon nem ezt teszi e témában. Ott van aztán a, a, tanulság Franciaországban, a szakmunkás képzés történelmileg ez egy olyan megalapozott Franciaországban, és tekintetben volt egy zseniális ötlete, Emil Turönnek, de ez biztos, hogy nem francia ötlet, annyira ö, ugye zseniális ötlet, hogy a kettő dolgot, állt, a gyakornokságot és az ipartanulságot össze kellene jól hangolni. Franciaországban pénzügyi forrás tekintetében nincs probléma ö, a ö, szakmai ö, képzésnek a finanszírozása biztosított nagyon nagy mértékben, bőven, bő pénzellátásban részesült, hála az ipari adónak. De gyakorlatilag a gyakornokok sem mennyiben nem kerülnek. Hat nyát képezik költségben a minimum bérből élőknek, és hát már eleve a szakmunkás képzésben résztvevők sem jelentenek jelentős késeget, de a gyakornokok aztán végképp nem. Szóval nem lehet egyszerre beszélni arról, hogy micsoda kiváló utat lehet bejárni a szakmai szakképzésben, miközben nem gondolok arra, hogy mi történik a gyakornokságnak a világában. Franciaországban mit észlelünk? Azt, hogy nem lehet elhelyezni, nem azt csinálni, amit csinálunk, képtelenség. Tehát azt mondjuk, hogy ugye tanuljanak ott a gyakornokság alatt, de ugyanakkor a munkajognak nincsenek alávetve. Nézzék meg az interneten, a Google France-ban, és így tovább. Általában ahhoz, hogy az ember gyakornok lehessen, legyen már tapasztalt, ezt kívánják tőle, ezt követelik tőle. Hogyan lehet megszerezni a vállati tapasztalatot, ha az ember az iskola padjait koptatta, vagy az egyetem padjait? Azaz, az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet biztosítani azt a minimális alapot, figyelembe véve a közismert szegénységi küszöbet, minimál bérküszöbet és így tovább. Tehát hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezeket a fiatalokat részesítsük egy minimális és nem elfogadható jövedelmezésben, biztosítsuk a védettségüket szociális szempontból, munkajog szempontjából. 1,2 milliónyi emberről van szó, akik ott vannak, ott dolgoznak a vállalatokban, miközben olyan ö, jogi státuszuk van, amely ö, abszolút eltér a normától, a normálistól. Na most persze azt mondhatják, hogy ha 1 millió 200 ezer fiatalt megfizetünk rendesen, akkor annál rosszabb lesz a gazdasági helyzet. Én azt mondom, hogy nem így van. Amennyiben itt olyan ágazatokról van szó, amelyek nem lennének képesek megélni úgy piacképesen, hogy ezeket a fiatalokat megfizetik, akkor inkább bukjanak el. Liberálisként ezt így el is elfogadni. És el kell képzelni most már olyan Európát, amely kikerül a munkanélküliségből, illetve a rabszolgaságból, és előre tud lépni. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon világos nyelvezetet, és javaslom most a kollégáknak azt, hogy egy ö, olyan módszert kövessünk, amely lehetővé teszi annak a két jelentkezőnek a hozzászólását, akik már bejelentkeztek, utána pedig kicsit körbe járjuk itt a dolgokat, és lehetővé tesszük ezáltal azt, hogy a frakciók hozzászóljanak Turunen asszony jelentéséhez, amennyiben mindenki egyetért ezzel a módszerrel. Úgy látom, hogy igen, tökéletes, akkor Krisztensen, aztán Déli asszony kapja meg a szót. De úgy tűnik, hogy Krisztensen úr elment. Akkor Déli asszonyi a szó egyből. Merci, moi je suis... Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek a Generation Préker képviselőjével természetesen. Mindenképpen szabályozni kell a gyakorlatot, ha lehet ezt európai szinten is harmonizálni. A fiatalok állandó harcot folytatnak, nagy a diszkrimináció ellenük, nincs szociális védelemben részük, ugyanígy a diákok esetében, és a fiatalok találnak a legnehezebben munkát a munkaerőpiacon. Talán emlékeztetni kellene a fiatalok munkakörülményeire is, mert hogyha ők állnak az utolsó lépcsőfokon, akkor ez azt jelenti, hogy alacsony a fizetésük, a státuszuk is igen ingatag, és állandó stressznek vannak kitéve, akkor hogyan tudja a vállalat, a vállalkozó céljait követni? Ez abszurd dolog. Volt már szó a szegénység és a szociális kirekesztés elleni európai évről, szerintem ennek a bizottságnak el kell kezdeni egy konkrét vitát a szolidaritási jövedelemről, de nem úgy kellene ezt bevezetni, hogy Franciaországban van, hanem másképpen, mert ma, ha valaki 18 éves, sokáig várnia kell arra, hogy valamiféle jólétben legyen része idézőjelben, szociális jólétben, mert a fiatalok sokszor négyszer magasabb lakbért fizetnek, nehezen jutnak lakáshoz, stb. A bolonyai folyamatról is szót kellene ejteni, mert ez a létbizonytalanság ma mindenkit érint, és a fiatal kutatók ezt már kimutatták. A bolonyai folyamat veszélyezteti az oktatási rendszerünket is, és talán erről is érdemes lenne beszélni. Elnök, köszönöm. Minden egyes frakció szót kap. Kérem, hogy szóljanak a két egyesületi képviselő által elmondottakhoz, és Turinen asszony jelentéséhez is. Mindenki három percet kap néppárt részéről. Grunyi asszony, vagy más. Grunyi asszony. Ami Turunen asszony jelentését illeti, gratulálok neki a minőségi munkához. Úgy gondolom, hogy itt a képzés és a munkaerőpiac közti összhangról kellene beszélni, erre már az előbb emlékeztettem. Ami pedig a gyakorlatot illeti, sok mindent hallottam a gyakorlat fontos, ez az első tapasztalat a fiatalok számára, de ez csupán első tapasztalatnak tekintendő, és itt meg kell különböztetni a szakmunkás képzést, ott bizonyítványt kapnak a résztvevők, a stázsnál, a gyakorlatnál ez nem így van. Ne is vegyük ezt bele talán a vitába, mert nem is tudom, hogy kellene a gyakornokokat javadalmazni, ez a vállalaton belül vagy azon kívül történjen, de amikor a gyakorlat mondjuk több mint három hónapos, akkor kell, hogy ez valamit hozzon a cég számára is, úgyhogy szükség lenne a javadalmazásra, ennek szintje a gyakorlattól függ. Ha ez rövidebb, akkor valamit átadnak a gyakornoknak, ez időigényes a vállalat részéről is, a témavezetővel, a gyakorlatvezetővel, de a lényeg az, hogy mindkét oldalról valamilyen cserére van szükség, mert sokszor a fiatalok hátrányára szolgál az, hogyha nem találnak igazán vállalatot, és úgy látom, hogy ez alapvetően segíteni a fiatalokat és a vállalatokat, hogy egymásra találjanak. Ami Turunen asszony jelentését illeti. A javadalmazás kérdésében mi itt a nehézség, amikor a fiatalok, gyakornokok, a mobilitás jelent gondot, a gyakornokot támogatni kellene, közlekedés, költségek terén és a lakás bérlés terén, mert különben nem tudnak elutazni oda, ahol a legjobban tudnák tölteni a gyakorlati időt a legjobb általuk legjobbnak tartott cégnél. Ez fontos, ennyit szerettem volna elmondani. Egyébként úgy érzem, hogy nagyon jó ez a jelentés, sok minden szerepel benne, reméljük, hogy ez majd előre viszi a dolgokat. Elnök, szocialista és demokrata frakció részéről a koordinátor Szárkász úr. Nagyon rövid leszek. Nagyon érdekes lesz, hogyha majd a módosítókat is megbeszéljük. Nagyon sok érdekes új perspektívát kaptunk. Két-három kérdés lenne, amelyel foglalkoznék. Tehát is ezeket kérdezném meg az előadóktól. Hallottuk, hogy nincsen eh, fordítási probléma az F-nél, tehát akkor szerintem nem szükséges eh, változtatni ezt. Ez eh, a minimálbér által okozott probléma. Egy fiatalember nem független, hogyha nincsen munkája. Tehát itt nem egy olyan segítségről van szó, amely megakadályozza a független életet. Tehát szerintem nagyon vigyázni kell, hogy hogyan érvelünk. Hiszen eh, a legjobb akarattal sem eh, érvelhetünk azon kevés esély ellen, amely még megvan, hogy egy picit enyhítsük a munkaerőpiacról való kimaradást. A szocialisták eh, nem tudják ezt megszavazni. Különben a fiatalok hozzászólása nagyon érdekes volt, tehát főleg ami a rugalmas biztonságot illeti. A következőt azonban még szeretném ehhez hozzáfűzni. Nem meglepő, hogy egy Dán nagyon elégedett rugalmas biztonsággal, ahogy ez a Dánoknál működik. De természetesen itt egy másik oktatási rendszer van, másik eh, szociális hálózat Dániában. Tehát akkor az úgy nyilván jobban működik. Más országokban teljesen más a helyzet. Eh, ott eh, több a rugalmasság és kevesebb a biztonság. Bizonyos szavak elvesztették tartalmukat. És a különféle fiatalokat támogató politikák mellett egy haladó Európát kell létrehoznunk, ahol aktívak a fiatalok, ahol megfelelő, észszerű munkahelyek vannak, és elég védelem. Köszönöm. A liberálisok frakciójának nevében Hirsasszonyi a szó. Én is szeretném megköszönni a jelentést. Szerintem nagyon jó kezdeményezéseket tartalmaz, azonban eh, a téma nagyon nehéz, és ezt látjuk, hogy mindig a tagállamokra kell utalni. Sajnos a mozgásterünk nagyon korlátozott, ami kár ezen téma esetében. Azonban, eh, amit egy kicsit pontosabban meg kellene néznünk, az az Európai Szociális Alap. Nagyon sok jó projektet ismerek, amelyek működnek, esetleg egy kicsit eh, jobban össze kell lehetne ezeket kötni az ifjúság témájával. Ez jó elképzelés lenne. Most például a szakmai gyakorlat esetében eh, látjuk, hogy eh, különbséget kell tennünk a megüresedett, illetve az üres helyet és a szakképzést kapókat, igénylőket. Tehát az egészben egy eh, képzési lehetőséget kell látnunk. Ez lehet egy bizonyos idő, amíg egy gyakornok tanulhat valamit, ez elképzelhető, hogy sokáig is tart, de hogyha sokáig tart, akkor ő már nem gyakornok, hanem valaki, aki munkát végez. És akkor természetesen a vállalatban is más a helyi értéke. Amit egy kicsit itt eh, hiányolok, az, eh, az hogy a munkanélküliséget okozó témák eh, nagyon kihatnak későbbre is. Tehát például a nyugdíjnál azok a fiatalok, akik sokáig munkanélküliek, kevesebb nyugdíj rendelkeznek. Németországban már szinte nem is számítják be a nyugdíjszámításba az oktatást, az iskolát. Ezeket a dolgokat lehetne szabályozni, hiszen tudjuk, hogy van fiatalkori munkanélküliség, és hogy ez egy kicsit tovább tart. Ezek olyan témák, amelyek később még a fiatalok életrajzában szerepelni fognak. Valószínűleg itt módosítók is lesznek, de különben minden ismerésem az előadói. Euh, Köszönöm szépen. azt, hogy, talán a végén adnám meg önnek a szót, nem? A GUE nevében Figueredo asszony? Kívánna hozzászólni? Nem köteles természetesen. Eh, posso dizer só duas questões muito breves, porque também... Köszönöm. Úgy eh, gondolom, hogy eh, itt a százalékokról is szó lehet bizony a tekintetben. Tehát nagyon érdekes volt az, amit hallottunk. A fiatalok megosztották velünk közvetlen tapasztalatukat, hogy ők hogyan látják ezeket a dolgokat. És figyelembe kell vennünk ezeket a lehetőségeket is. És ezt a jelentésben is ki kell domborítani. Hiszen a fiatalok tapasztalatait is figyelembe kell vennünk. Természetesen sokkal jobb lenne, hogyha ezt megtennénk. Így sokkal jobban figyelembe vehetjük a dolgokat. Rendestőr Igen, köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, a vendégeknek, a meghívottaknak. Tényleg örülök, hogy eljöttek ide, és hozzá szóltak a jelentéshez. Köszönöm a titkárságnak is, hogy ilyen rugalmas volt, és nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem a fiatalokat. Tudom, hogy sokan szerettek volna hozzászólni, de nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a fiatalokat is bevontuk. Tehát, hogyha azokról a politikákról beszélünk, amelyek érintik a fiatalokat, legyenek a fiatalok is itt. Megjegyzésem lenne, szeretném elmondani, hogy esetleg az SSD egy kicsit jobban elolvashatná a jelentést. Amit Franciaországról, Nagy-Britanniáról, Franciaországról mondtam, az az, hogyha fiatalokra vonatkozó jogszabályokat alkotunk, akkor problémánk van, hogyha nem engedjük meg nekik, hogy független életet eh, folytassanak. Tehát a 25 év eh, az a határ, amely fölött eh, lehetséges ez. Ezt emeltem ki. De Nagy-Britanniát ki kell hangsúlyozni a munkahely teremtés tekintetében, hiszen ez náluk prioritás. Ami a rugalmas biztonságot illeti, azt jegyezném meg, hogy stratégiára van szükségünk, hogy hogyan jutunk vissza a pályára. Egyenlőtlenség van a rugalmaság és a biztonság között. Tudjuk. Minnyáján egyetértünk ebben, és uh, igazából az átmeneti biztonság legyen a kulcs szó. A stratégiát pedig szeretném visszajuttatni a megfelelő útra. Azt is hallottuk, hogy különbséget kell -e tennünk a szakképzés és a belső képzés között. Most pedig szeretném megköszönni a jó megjegyzéseket. Szerintem nagyon jól tudunk majd együttműködni végezetül. Nagyon összetett dologról van szó, és nincs túl sok kompetenciánk. De hogyha az ifjúsággal foglalkozunk, ez egy horizontális probléma. És ez egy politikai mix, szociális, oktatási, makrogazdasági politikákat kell összehangolni, és ez az igazi kihívás. Úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban, és magamra vállalom ezt a felelősséget előadóként, definiálnunk kell az európai szintet, és még jobban kell ezzel foglalkoznunk. Tehát az Európai Unió 2020-as stratégiájában a foglalkoztatási iránymutatóknak is így kell szerepelnie. Tehát tehetünk valamit, a feladatunk szakbizottságként az, hogy jobban meghatározzuk, mint eddig. Azt mondanám, hogy az összehangolás a mércé kialakítása, a költségvetés és ezen dolgok összehangolása, a politikai koherencia, az egyenlő bánásmód és az EU szinten meglévő programok, oktatási programok, munkahelyteremtési programok, azok a dolgok, amelyek érintenek minket európai szereplőként. Dolgozzunk tehát intenzívebben ezeken a dolgokon, hallgassuk meg a fiatalok, a szakértők megjegyzéseit, és akkor biztos, hogy valami jó sül ki belőle. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az igazságosság jegyében megadom szívesen a szót a különböző civil szervezetek képviselőinek, vagy minden elhangzott, úgy érik, hogy nincs mit hozzátenni. De Scarpelli úr, két percben, jó? Again, I would like also to react. Szeretnék én is reagálni arra, hogy mit tehetünk európai szinten. Szerintem el tudunk érni valamit. Ma Európában, amikor erőteljesebb hatást, kölcsönhatást szeretnénk elérni a munkaerőpiacsal, akkor alapvető az, hogy dolgozzunk olyan jelenségeken, mint a gyakornok időszak, a szakmai képzés. Itt vannak a lehetőségek az európai szociális alap, azután a 2020-as stratégiával kapcsolatosan is erőteljes megjegyzéseket tettünk, megemlítettük a gyakornoki időszakot is, és a szakképzést, úgyhogy eljött az idő arra, hogy valamit tegyünk európai szinten, és meg kell ragadni a lehetőséget azért, hogy javítsuk a színvonalat és jobb körülményeket teremtsünk a fiatalok számára, akik részt vesznek a gyakorlaton vagy a szakképzésben. Az nem jó, hogyha valaki három hónapon keresztül csak fénymásol a gyakorlat jegyében, és ebből a szempontból valamit tenni kell, a fiatalok körülményeivel foglalkoznunk kell. Elnök, köszönöm. Henrik úr. Igen, röviden hagyj reagálják arra, hogy milyen igények vannak a vállalkozásoknak, és ez hogy függ össze a képzéssel, a fiatal képzésével. Ugye a gyakorlat tudnak nagyon nagy fontosság van Lehet, hogy valakinek van egy masterje, két éves képzettség van, és aztán csak mindössze azt kérik tőle, hogy fénymásolgasson, 400 euróval megfizetik, és ennyi nagy veszteség nincs a vállalat számára. Viszont a szakképzésben, a szakmunkás képzésben egész máshol van szó. Ott a tanoc felfogja azt, hogy milyen szerepe van, és itt a mestere is nagyon nagy jelentőséggel rendelkezik, igazi plusz tud szolgálni a számára egészen kiváló minták léteznek erre Franciaországban, többek között a biztosítási ágazatban. Léteznek ugyanis megfigyelési tevékenységek, obszervatóriumok a különböző szakmai igényekre, szakmák igényeire. Hány vezető emberre lesz szükség, vezetőbeosztásúra, hány kereskedőre, külkeresre, és így tovább. És ezt összefüggésbe hozzák az iskolai képzésekkel, azaz vannak olyan ágazatok, amelyekben semmiféle gond nem volt az elhelyezés tekintetében. Százszázalékosan a fiatalok, az iskolából kikerülő fiatalok el tudtak helyezkedni akár egy-két hónap alatt. Ezt alá kell húzni, rendkívül fontos dologról van szó. A szak képzés lehetővé teheti mindezt, ugyanis akit így alkalmaznak, az igazi igényeket elégít ki, és ezt át is éli, és mindez elvezethet oda, hogy az iskolák is alkalmazkodnak, és az életre, a foglalkoztatásnak a világára készítnek fel. Tehát ezt a fajta kapcsolatrendszert kellene megerősíteni, amely lehetővé teszi azt, hogy a munkajog érvényesülésével működjön a szakma, szakmunkás képzés, és ezáltal például lehetőség van arra, hogy olyan obszervatóriumok szolgáltassanak számadatokat, amelyek nagyon hasznosak lehetnek. Azt hiszem, hogy van mit tenni ezen a területen, és ezt a minta, amely létezik tehát Franciaországban, lehetővé teszi azt, hogy az európai szinten is egy kiváló minta adassék meg, amely olyan fiatalokat bocsát ki, akik nem traumatizáltak akkor, amikor az első munkahelyüket betöltik. Elnök, köszönöm szépen, nagyon tartalmas eszmecserére került sor, amely lehetővé teszi, hogy igazi tartalmas vitát is folytassunk le. Tudőnön asszonynak a javaslatával, a anyagával kapcsolatosan is. Mindenkinek köszönetet mondok, minden vendégünknek, szakértőnek, civil szervezet képviselőnek, és természetesen az új kommunikációs eszközöket továbbra is használják fel arra, hogy folytassuk ezt a vitát, ezeket az eszközöket önök kiválóan ismerjük. Március 31-én 12-re kell beterjeszteni a módosító, indítványokat, és aztán 27 és 28-án áprilisban fogjuk a vitát lefolytatni ezzel a jelentés kapcsolatosan. Nos, áttérünk most a 18-as napirendi pontra, amely lehetővé teszi, hogy első ízben foglalkozzunk a minimál jövedelem szerepével, a szegénység elleni küzdelemben és a befogadó társadalom ellenőrzítása terén Európában. Figueredo asszonynak a jelentéséről van szó. Ennek a témának a keretében is egy sor meghívottunk van. Javaslom, hogy elsőként adjuk meg a szót a jelentéstevőnknek azért, hogy röviden felvezesse a tervezetét, még mielőtt megadnánk a szót a vendégeinknek. Muito obrigada, Senhora Presidente. Diria que, de certo modo, vamos continuar o debate que tínhamos. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tehát folytatjuk a már megkezdett vitát, hiszen a fiatalok a szabadság áldozatai, és pedig a már említett okok miatt. A szegénység koncepciója Tudjuk, hogy nem könnyű ezt definiálni, hiszen sokkal több dimenziót fog át. És ö, szociális ö, szolgáltatásokról, a szociális jólétről van szó, az oktatás ügyről, a lakás ügyről, igazságügyről, a jogbiztonságról, szociális biztonságról. Tehát mindezek a dolgok szerepet játszanak. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és élni kell velük. A szegénység az emberi jogok elleni sértésből származik. A szegénység elleni harc szorosan összefügg az emberi jogok megsértése ellen folytatott harccal. Szóltunk a 2020-as stratégiáról már. Különféle európai politikák vannak ebben a tekintetben, makrogazdasági, és itt az emberi jogoknak mindenképpen prioritást kell adni. Tehát itt nem az árstabilitásról van szó, hiszen az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül, a munkahelyhez való jog nélkül, az alapvető szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az elégséges hoz, szolgáltatások hozzáférés nélkül az igazságos Európa nem elképzelhető. És egy olyan időben beszélünk erről, amikor növekszik a munkanélküliség, a rosszul fizetett atipikus munkavégzés egyre erőteljesebben jelen van, amely igen vitás koncepció alapján létezik. Tehát sok millió érintett van, tehát meg kell értenünk ezt a dolgot, és pedig úgy, hogy ez egy olyan jogsértés, amely arra késztet minket, hogy azonnal reagáljunk. Itt nem igazából a minimálbérről van szó a jelentésemben, hanem a minimálbérekről, tehát hogy legyenek minimális bérek, jövedelmek. Például egy tanár számára, erről már az előbb beszéltünk, vagy például legyen eh, minimális nyugdíj is, szociális nyugdíj, és így tovább. Tehát ami szükséges, az az, hogy eh, egy eh, minimális ágazati bérről beszéljünk, hogy mindenkinek lehetséges legyen az emberhez méltó életet élni. A országok kontextusát is figyelembe kell vennünk, tehát nem egy átfogó minimál bért kell létrehozni. Tehát lehet például mondjuk egy 500 eurós vagy 475 eurós nemzeti minimálbér, mint például a Portugáliában. Más országokban még kevesebb a minimálbér. természetesen figyelembe kell vennünk, hogy még például adóba mit kell fizetni, hogy mit kell fizetni például az egészségügyi ellátásért, vagy pedig az oktatásért, vagy egyéb ilyen alapvető szociális szolgáltatásokért. Természetesen a különféle dimenziókat is figyelembe kell venni ne csupán arra összpontosítsuk figyelmünket, hogy milyen egy konkrét bér vagy jövedelem adott mérete. Természetesen egy más fajta újraelosztási politikáról is van szó a szociális szolgáltatásoknál, hiszen akik leginkább rászorultak, azokat más rendszer illeti meg, tehát a fiatalokra, vagy pedig a nőkre gondolok most. A statisztikák arról szólnak, hogy főleg a nőket érinti a szegénység. Tehát a fiatal és az idősebb nők nem rendelkeznek elégséges jövedelemmel, és súlyos szegénységben élnek. Különféle intézkedésekre is gondolok, bértámogató intézkedésekre. Itt a társadalom legkitettebb rétegeiről van szó, mint például a bevándorlók, a fogyatékkal élők, vagy a nem hagyományos családok gyermekei. Ezek a lakossági csoportok mind-mind különleges figyelmet igényelnek. A szegénység elleni európai év keret keretén belül azon fáradozunk, hogy az Európai Parlament konkrétan kötelezettséget vállaljon. Tehát ne csak a szavak, hanem a tettek szintjén is. Alapvető változásra van szükségünk, hogy választ találjunk mindenki számára. Kis lépésekkel kell kezdenünk, nem szeretnénk fejtetejére állítani a világot, hanem kis lépésekkel szeretnénk tovább haladni, hogy a holnap világában kevesebb szegény legyen. Köszönöm szépen ezt a felvezetést a mini meghallgatás után. A négy vendégünknek megadnám a szót, utána pedig a közös vitát lefolytatjuk. A szociális partnerek a, a nevében, ABC sorrendben ezúttal is ugyanazon sorrendet követjük, mint az imént tehát megadnám a szót az etuk képviselőjének, Ari Lódenek 6 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, hogy meghívták az etukot arra, hogy részt vegyen ebben a vitában. Nagyon érintett, megérintett az, amit elmondott a jelentéstevő, az, hogy nevezetesen az, hogy a parlament el kötelezett abban, hogy határozott intézkedéseket fogonosítson, és ne csak nyilatkozatokat tegyen. Mert ugye a nyilatkozatokból, hát már nagy maroknyival rendelkezünk. Most nem akarok az ILO vagy az ENSZ-nek a munkaügyi nyilatkozatára utalni, de a 72-es, 1972-es uniós ajánlásra utalok vissza a 92-es, 1992-esre, és hát elnézést, fehér már a hajam, mit is fogalmaztatott meg abban? a forrásokhoz, mármint a jövedelmekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájutás, az az emberi méltóságnak a keretében kell, hogy történjen mindazon személyek, akik nem rendelkeznek elegendő jövedelemben, azon háztartásokban, ahol élnek, amelyekben élnek, ez elfogadhatatlan. Nos, elég most már a nyilatkozatokból, elég itt az ideje, hogy cselekedjünk, megtaláljuk azokat az eszközöket, azokat az instrumentumokat, amelyek lehetővé teszik a válaszok megtalálását, mint elhangzott. Számos ok vezetett a jelenlegi helyzet kialakulásához, és többek között, többek között azt állapíthatjuk meg évek óta, hogy jól lett az Unió létrehozott új állásokat, de mégis ezen állásoknak a fő jellegzetésége az, hogy a létbizonytalanság jellemzi őket az időszakos, az ideiglenes munkavállási formák, a határozott időre szóló munkavállási formák, és hogyha a dolgokat nézzük, persze azt is mondhatjuk, hogy a pohár félig üres, és a segénység az akkor nem növekedett jelentős mértékben. Persze a válság előtti periódusról beszélek. Azt jelentem, de ugyanakkor a szegénység nem is csökkent. Márpedig 2000-ben milyen kötelezettségvállalás született nagyon magasztosan, az, hogy megszüntetjük a szegénységet. Márpedig mit is állapíthatunk meg? Az, hogy továbbra is létezik a szegénység. Továbbá a lét bizonytalanság, az állások bizonytalansága szegény munkavállalókat idézett elő, 20 millióan vannak, tehát olyan nők és férfiak, akik állásban vannak. Most nem a gyakornokságról beszélünk, mint az imént. Tehát olyan emberekről van szó, akik már állásban vannak, de méltó emberhez méltó módon nem tudnak abból megélni. Egy tekintetben a szociális partnerek azért egy jelentős lépést jártak be, 2009. december 9-én, mert hogy aláírtunk egy megállapodást, amely az befogadó munkaerő piacról rendelkezik. Ez csak egy első szakasz, első fázis. Ö, jó, hát még nem tartunk ott, hogy itt lenne a Kánán, de az első ízben következett be az, hogy a szociális partnerek, partnerek nem csak azok, akik állásban vannak, hanem azokra vonatkozóan is, akik nincsenek állásban, segítséget nyújtanak, tehát a szociális partnerek ezeknek az embereknek, akik nincsenek állásban. Szegénység elleni harc, a befogadásnak a harca, mit is mutat? Az, hogy az, hogy az ember házásban van, nem szavatolja azt, hogy nem lesz szegény. Vigyázat! Ugye a, a rendszer generálja a jövőbeni szegény nyugdíjasokat is. Ezért kell ideje korán felépni. Azok, akik nincsenek állásban, így szoknál fogva, számtalan okvál fogva. Szóval azok számára azt követeljük, hogy létezzen egy olyan eszköz, és ennek tartalmáról persze vitatkozhatunk. Tehát létezzen egy olyan eszköz, amely egy jövendelem garanciaként szolgál. Nem szeretem persze a minimális jövedelem garancia fogalmat, ugyanis nem igazán tudom, hogy mit is fedez akkor, amikor azt igényeljük, hogy az emberek méltó módon, erős polgárokhoz méltó módon élhessenek. De egy biztos, hogy jelenleg a tagállamokban, legalábbis nagyon sokban közülük létezik vagy egy jövedelem az ilyen esetek orvoslására, vagy egy támogatás. Mind azon esetekben, ahol ilyenfajta jövedelem létezik, ez a jövedelem alacsonyabb, mint a szegénységi küszöb amelyről az Unió rendelkezett, azaz a médián jövedelem 60%-a alattiak ezek a jövedelemek. De miről beszélünk? Mi az a jövedelem, amely nem, létez, amely nem teszi lehetővé, hogy az ember elérje akárcsak a szegénységi küszöbet? Azaz, az etuk esetében nem csak azt kívánjuk elérni, hogy létezzen és rögzített legyen az, az alapelv, amely biztosítja a jogot a jövedelemhez, hanem azt is, hogy ez a jövedelem legyen kellően magas ahhoz, hogy méltó módon lehessen megélni, összhangban a korábbi összes nyilatkozattal. Ezen jövedelemhez pedig társulnia kell egy olyan eszközrendszernek, amely azokra vonatkozik, azokat szankcionálja, akik nem hajlandóak ezt érvényesíteni. Nem akarom megnevezni azt az, olmá, azt az országot, amelyben jártam tavalyban, szakszervezetiesek hívtak meg, és találkoztunk egy kormány képviselővel, aki azt mondotta, hogy persze itt most azt arról szoktunk beszélni, hogy 25%-kal számoljuk fel, illetve ne számoljuk fel, csökkentsük a szegénységet. De mit is jelent mindez? Mit jelent mindez? Itt nem csak jó szándékról kell, hogy szó legyen, hanem kötelezettségvállalásról, igazán tettekről kell, hogy szó, és ö, nagyon fontos dologról van szó, készek vagyunk a teljes ö, együttműködésünkkel mindent megtenni, hogy ez az instrumentum, ez az eszköz és ez a jövedelem felálljon. Elnök, köszönöm szépen most pedig Business Europe nevet véve adom meg a szót a következő hozzászólóknak. Uh, köszönöm, köszönöm a Business Europe uh, nevében azt, hogy meghívtak minket erre a pontos vitára. Az EU képessége arra, hogy uh, védelmet nyújtson és előre vigye a gazdaságot, veszélybe került a válság körülményei között élünk, és intenzívebbé kell tennünk a különböző módszereket a tagállamokban. Alapvető, hogy az európai szociális rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát biztosítsuk. Szerintünk ezt a következőkre kell alapozni, felemelni, megemelni a foglalkoztatást és a termelékenységet Európában azt javasoljuk, hogy az EU-nak kell dupláznia a növekedési potenciáját. Ezt javasoltuk a közleményükben. Egy százalék helyett két százalékos növekedés igen nagy mennyiségű munkahely emelkedést eredményez. Biztosítani kell azt, hogy fenntarthatóan kikerüljünk a válságból, és hatékony, egészséges államháztartási helyzet jöjjön létre. Úgy gondoljuk, hogy a stratégia hatékony alap arra, hogy erősebb Európát hozzunk létre, de mégis úgy gondoljuk, hogy át kell érezni, mennyire sürgős a helyzet. A befogadás a 2020-as stratégia része, ez azt jelenti, hogy be kell fektetni a szakképzésbe, modernizálni kell a védelmi rendszereket, és hozzáférést kell biztosítani mindenki számára. A rugalmas biztonság álljon az új stratégia középpontjában. A szakszervezetek részvételét is emelni kell, csökkenteni kell a munkanélküliséget, és az emberek olyan készségekkel, képzésekkel kell, hogy rendelkezzenek, amelyek következtében jobban, könnyebben találnak munkát. Harc a szegénység ellen, a kirekesztés ellen, erre kell építeni. Ebben az évben folytatjuk ezt a munkát, 2010 vége a befejezés, de tovább kell vinni ezt a munkát. A szociális védelmet föntartatóvá kell tenni a nyugdíjrendszert és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, befogadó társadalmat kell építeni. Ami a munkaerőpiacot illeti, Business Europe számára el kell ismerni az, hogy a foglalkoztatás bár nem garantálja a szegénység elleni küzdelem eredményét, de mégiscsak fontos, és minél több embert kell a munkaerőpiacon alkalmazni azért, hogy Európa is fenntartható legyen, és befogadóbb legyen a társadalom. A válságot figyelembe véve volt egy-két sikeres reform, például a munkaidő csökkentése azért, hogy több ember megmaradhasson a munkahelyén. A munkabérrel kapcsolatos költségeket is csökkenteni kell. hogyha 1%-kal csökkennek a munkáltatók terhei, akkor 0,6%-kal emelkedik a foglalkoztatás. A jóléti rendszerek jövedelem támogatást kell, hogy nyújtsanak, de közben motiválni kell az embereket arra, hogy új munka lehetőségeket találjanak. A rugalmas biztonsághoz tartozik még az átfogó oktatási rendszer, a jobb szociális biztonsági rendszer. A kollégáim már említették, hogy az európai szociális partnerek léptek e téren, és keretmegállapodást hoztak létre a befogadó munkaerőpiacról. Együtt kell küzdenünk azért, hogy befogadóbbak legyenek a munkaerőpiacok. A tudás rendkívül fontos a gazdasági fejlődésben, a kohézióban, és itt megosztott a felelősség az egyének és a felelős személyek vonatkozásában. Nem elég belépni és visszatérni a munkaerőpiacra, hanem integrálódni is kell. Minimál jövedelem, természetesen az emberi méltóságot figyelembe kell venni, kiegyensúlyozott helyzetet kell létrehozni itt a szükségletek és a lehetőségek között, és mindenkit be kell vonni a társadalom tevékenységében. Az összes tagállamban vannak intézkedések a minimálbérre, minimál jövedelemre vonatkozóan. Fontos, hogy hogyan eh, tervezik meg ezeket a rendszereket, megfelelően kell érvelni, nem szabad, hogy eh, ez negatívan befolyásolja azt, hogy az embereket eh, ösztönözzék arra vonatkozóan, hogy munkát keressenek és dolgozzanak. Az együttműködési platform azt is jelenti, hogy a tagállamok kicserélik a gyakorlatot, és ezzel bátorítani lehet a tagállamokat arra, hogy foglalkozzanak-e kérdésekkel. Nagyon szépen köszönöm, javaslom, hogy a következő két előadót is hallgassuk meg, akik a civil szervezeteket képviselik. Fintő Federnek adom meg elsőként szór, a, a szót a egy Küzdelem Szervezetek Európai Hálózata nevében. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Már késő van, de ettől eltekintve mindenkinek boldog Szent Patrik napot kívánok. Először is szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy figyel erre a témára, foglalkozik vele. Az elmúlt évek során a parlament nagyon fontos jelentéseket készített erről a témáról, és nagyon fontos az, hogy ne kerüljön feledésbe. Ahogy az ESS képviselője is mondta, ez a jelentés is ebből irányba mutat, és nem csak megismétel dolgokat, amelyeket a múltban hallottunk. Természetesen a lehető legszorosabban szeretnénk együttműködni majd önökkel, hogy tovább haladjunk. Természetesen a befogadási ajánlásoknak a nyomon követéséről van szó, és a partnereink is nagyon fontos dolgokat tettek. Volt egy Fraser és Mellier jelentés az európai szintű minimálbérekről. Ezen kívül megpróbáltunk különféle, ki, különféle mutatókat is kidolgozni az ajánlások érdekében, és remélem, hogy tényleg tovább tudunk haladni a munka tekintetében ténylegesen remélem, hogy a parlament összes frakciói felismeri, hogy ez egy nagyon jó és jelentős jelentés. És gratulálok a jelentéstevőnek is. Alapvető jognak tartom azt, hogy az embernek egy megfelelő jövedelme legyen, és hogy méltóságban éljen. Nem tudom, hogy hányan éltek önök közül ilyen rendszerrel. Emlékszem arra, amikor tényleg eh, szükségem volt erre, óriási különbség a mai és az akkori helyzetem között. Tehát ez a dolog nagyon fontos, éppen ezért, hiszen ez köt össze a társadalommal. Ezeknek a rendszereknek az egyik jelentőség az, hogy alapjogokat védenek. Nagyon fontos az, hogy ne általánosítsunk túl sokat, és hogy vegyük észre, hogy miről beszélünk. Tehát a megfelelő minimálbér rendszer, azt jelenti, hogy az emberek képesek dolgozni, de nem találnak munkát. És szerintem ez mindenkinek járjon, aki ilyen körülmények között él. Korábban is hallottuk Franciaország példáján, hogy például 25 éves embereknek is van ez a rendszer, ezt ne fogadjuk el. Nagyon lényeges az, hogy tovább haladunk a minimálbér rendszereken, és pedig úgy, hogy az élet egyre több területét fogad, fogja át. Tehát, hogy igazából a gyestől a nyugdíjig legyen egy ilyen rendszer. A meghallgatás arról is szól, hogy milyen szerepe van a minimálbérnek a szegénység elleni harcban. Fel kell ismernünk, hogy ez a megfelelő eszköz, hogy a szegénységen fellépjünk és enyhítsük. Fel kell ismernünk jelentőségét ebben a tekintetben. Nagyon sokat dolgoztam olyanokkal, akik nagyon messze vannak a munkaerő piactól, és soha nem volt nehéz motiválni azokat az, ezeket az embereket, hogy közelebb kerüljenek a munkaerőpiachoz sőt, ellenkezőleg. Nem volt meg az eszközük, a motivációjuk meg volt, de egy megfelelő minimum bérrel ezeket az embereket közelebb lehet vinni a munkaerőpiachoz, és megkönnyíthetjük a munkaerőpiacra történő bejutásukat. Azt is látjuk, hogy mennyire lényegesek a gazdasági stabilizáció szempontjából is a minimum, minimálbérek. Hiszen a társadalmat erősen tartják. El kell ismernünk ezt a szerepét is a áll bérnek. Azt is tudjuk, hogy a minimálbér megfelelősége nagyon fontos abban a tekintetben is, hogy egyenlőbb társadalmakat építsünk, hiszen a, mond, a igazságosabb, egyenlőbb társadalmak mindenki számára jobban működnek, a szegények számára is. Így ezt az üzenetet is el kell juttatunk a többieknek, hogy az egész társadalmon keresztül jusson át ez az üzenet. És hogy jusson el a minimálbér azon emberekhez, akik ebből a rendszerből profitálnak. Részletes javaslataim is vannak, de most nincs időm, így a javaslatokat majd írásban természetesen elolvashatják. Nagyon fontos elmondani azt, hogy már volt munka ebben a tekintetben, tehát hogy mennyire megfelelőek a minimálbérrendszerek. Tudjuk ezt a 60 százalékos mércét, amely pillanatnyilag a minimálbér megfelelőségének a mércéje. De vannak különféle költségvetési módszerek, hogy megtudjuk, hogy mi rejlik ténylegesen a rendszer mögött. A minimálbér megfelelősége természetesen a szolgáltatásoktól is függ, tehát hogy egy bizonyos személy milyen szolgáltatásokhoz férhet hozzá, és mihez van lehetősége. Az igazi előrelépés ebben a jelentésben az lenne, hogy egy keret irányelvet hozunk létre, és részletes javaslataink vannak abban a tekintetben, hogy mik legyenek. Tehát igazából ez nem egy olyan kezes lábas, amit mindenkire rá lehet húzni, hanem igenis különbségeket kell tenni a különféle minimálbér rendszerek között, és ezt szeretnénk itt mindenképpen kihangsúlyozni. Ez pedig egy óriási lépés lenne előre, hogyha ezt a jelentésbe is beépítik felhasználtam az időmet, és most itt igazából csak annyit szeretnék mondani, hogy amit megpróbálunk itt tenni, az az, hogy eh, a befogadási ajánlásoknak tényleg legyen egy nyomon követése, garantáljuk, hogy szorosan megfigyelik eh, a ajánlásnak az alkalmazását, és szeretném azt is garantálni, hogy a jelentés tényleg eh, előre mutató lépés a minimálbér tekintetében. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor végighallgattuk a vendégeinknek a hozzászólásait, most pedig megítom a vitát. Jaj, bocsánat, mondja az elnök, elnézést kérek nagyon. Rostavedit asszony, a, ö, illetve Dippup asszony ö, még nem kapott szót az Európai Szociális Platformnak a nevében. Zavarban vagyok megkapja 6 percet természetesen. Köszönöm. Szerdai napon jöttem a gyerekek miatt, így örülök, hogy szót kaphattam. 40 európai hálózatot kötünk össze, a szegénység körülményei között élő emberek eh, és egyéb problémákkal küzdő emberekről van szó, úgyhogy konszenzusra kellene jönni a minimális jövedelmet illetően. El kell ismerni, azt is egyébként eh, nagyon örülünk annak, hogy most készült a parlament által egy jelentése témában, de szerintem öt üzenetre kellene összpontosítani. Az első, a célra kellene visszatérni. Mi az az elkötelezettségi szint, eh, amelytől számítva eh, Európában leküzdenik a, le kell küzdeni a szegénységet. A minimál eh, jövedelem, ez cél. Ha Tudjuk, hogy 18 millió ember él, bocsánat, 80 millió ember él szegénység körülményei között Európában, tehát mintha egész Németország szegény lenne, és szerintem az EU 2020-as stratégiája pozitív üzenetet közvetít. A következő évtizedre az öt legfontosabb cél között szerepel a szegénység leküzdése. Ez nagy előrelépés, és a társadalom nem tud előrelépni, hogyha nem újít, nem fejlődik, de akkor sem, hogyha nem csökkenti a szegénységet. Ezt mi nagyon is üdvözöljük. A bizottság javaslatot tett, és szeretném, hogyha itt a EP képviselők is ezt a célt támogatnánk, hiszen a hónap végén a tagállamok fogják ezt megvitatni, és meg kell nézni, hogy önök, mint a parlament tagjai, parlamenti képviselők mit tudnak tenni azért, hogy csökkenjen a szegénység, és megfelelő mutatókkal vizsgálják mindezt. A második, ha megvan a cél, önöknek megvan a céljuk, de mi tudjuk, hogy milyen eszközökkel lehet a szövetséget, a szegénységet csökkenteni. Az egyik a minimum jövedelem, azután a különböző közszolgáltatások, hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, stb. Mi tudjuk, hogy ezt hogy kell tenni, hogy működik ez, régóta dolgozunk rajta azt is üdvözöljük, hogy sajnos a válság miatt a szociális stabilizátorok szerepét is elismerték. A szociális védelmi rendszerek valóban segítenek kijutni a válságból, és a minimum jövedelem szint elérése is nagy segítség. Azután önöknek, parlamenti képviselőknek még azt üzeném, hogy a szociális stabilizátorokról nem lehet hallgatni, amikor válság van. Tavaly szó volt róla, de most megint ezeket elfelejtették. Ez mindenképpen fontos a társadalmaink számára. Hogy lehet megnézni ezek fenntarthatóságát? Vita van a gazdasági reformról, de itt gondolni kell a szociális védelmi rendszerek jövőjére is, hiszen ez eh, az európai társadalom számára tőkét jelent. Úgyhogy ennyit szeretünk volna elmondani a jelentésről. Harmadik eh, megjegyzésem a munkakörülmények. Már eh, a kollégám szólt erről. Ami minket aggaszt, az az, hogy rosszabbodnak a munkakörülmények, és ez kihat az emberekre, azokra, akiknek például minimum jövedelmük van, például nem kapnak munkanélküli segényt az emberek, azután a minimális jövedeleme keretből is kiesnek. Nem lehet állandóan a támogatásokból élni, és azután egyre inkább csökken az emberek jövedelme, és egyszerűen az emberek szegénységbe süllyednek, nem tudnak megélni, és éppen ezért a minimum jövedelem rendszerek be kell, hogy töltsék a szerepüket sokszor azokat, akik a segélyekből élnek, azokat szinte bűnözőknek tekintik. Lehet, hogy van valakinek valamilyen munkája, de az nem elegendő ahhoz, hogy kifizessék a lakbérüket, vagy a segélyekből kell élniük, és éppen ezért a jelentést üdvözöljük. Azt sajnáljuk, hogy a 2020-as stratégiában ez nem volt az egyik legfontosabb cél, de konszenzus volt a munkaerőteremtéseket illetően, viszont ezek nem voltak jó minőségű munkahelyek. Remélem, hogy végül az Európai Tanács foglalkozni fog ezzel a problémával. A másik az egyenlősség. Figueredo asszony szólt erről, ezt mi üdvözöljük. Meg kell nézni azokat az embereket, akiket mindez érint. Tehát nem egyformán érinti az embereket ez a probléma. Például a nők. Nagyon sok nő egyedül neveli a gyermekét, és szegénységben él. A társadalomban nem lehet általában csak két jövedelemből élni, két fizetésből, egy jövedelem nem elég, és hogyha valaki egyedül van, vagy a gyermekével egyedül, nem tud megélni, nagy nehézségek vannak. Nagyon sok nyilatkozatot tesznek, erről már szó volt. Az irányelvekkel kapcsolatosan a diszkriminációs irányelv, mindez működik, és hogyha ezekről az eszközökről beszélünk, akkor ez működik. Elnök, köszönöm. Most az általános vitához érkeztünk, és most átadom a szót. Köszönöm szépen, én is üdvözölnék mindenkit, hiszen nagyon sokáig dolgoztunk ezen a témán, és most visszatérünk hozzá. Tehát 2007-ben készült már egy jelentés, amely itt az Európai Parlament a tisztességes minimumbérnek nevezett el. De most tovább haladtunk. Különbséget kell tennünk a minimál bér és a minimális jövedelem között. Tudom, hogy ezt a kettőt az évek során sokan összekeverték, pedig nagyon fontos az, hogy a megfelelő, illetve tisztességes minimál, minimális jövedelemről legyen szó, ami nem a minimál bér. Tehát amikor itt a szegénység elleni hálózaton belül is tárgyaltunk erről, hogy hogyan juthatunk előbbre, tudom, hogy az üzleti élet képviselői azt mondták, hogy jobb legyen a koordináció. Én tudom önöktől, hogy amikor nem sikerült a nyílt koordinációs módszer, akkor felmerül a kérdés, hogy elérhetünk-e valamit most. Tehát eh, ami a témát illeti, észrevettem, hogy nem lett az az eredmény, amire vártunk. Éppen ezért nagyon érdekes számunkra, hogy hogyan lehet valamilyen jobbat létrehozni. Pillanatnyilag egy keret irányelv felé haladunk. Tehát ez nem előíró jellegű, nem írja el minden tagállamnak, hogy egy egységes méretű minimálbért vezessen be. De most amíg nem jelentjük ki a tagállamoknak, hogy ezt és ezt a konkrét minimálbért kell fizetni, addig csak is keretről beszélhetünk, amelyen belül mozoghatunk. Ezt nem elfeledvén említette valaki az antidiszkriminációs irányelvet. Én mindenkitől szeretném megkérdezni, hogyha előre jutunk a jövőben valamilyen keretirányelvvel, mit gondolnak, mennyi támogatást kapunk a tanácsban ülő miniszterektől? Tehát az lesz, mint a diszkrimináció tilalmáról szóló irányelv esetében volt? Vagy még akkor is, hogyha előre haladunk a negyedik keretirányelvvel, párhuzamosan lehet eljárni? Ahogy itt hallottunk a nyílt koordinációs módszerről, tehát hogy több legyen, mint hogy várjunk, hogy a tanács végre elmozduljon. És még egyszer szeretném megköszönni a munkájukat. Köszönöm. Koferáti úr, majd Rigénz úr. Koferáti úr. Köszönöm, elnök asszony. Figyeredó kolléganő hozzászólása igen ösztönző volt. Szeretnék visszalépni, és emlékeztetni arra, hogy ne felejtsük el, hogy ez a téma már régóta kerülget bennünket, de az elmúlt évek válsága mindenképpen felgyorsította, súlyosbította a helyzetet. Van-e megfelelő megoldás rövid távra az EU válságára? Úgy gondolom, hogy ami a módszert illeti, figyelembe kell venni azt, hogy strukturális intervenciók történnek ugyan eh, azon a területen, de sokszor egymástól elszigetelve. Hogyha nincs eh, megoldás, hogyha nem tudunk eh, létrehozni javakat, akkor az emberek szükségleteit nem sikerül kielégíteni. A 2020-as stratégia azt a célt szolgálja, hogy az EU gazdasága ismét mozgásba lendüljön. De úgy gondolom, hogy meg kell nézni azokat a csoportokat is, amelyek különösen érintettek. Az első terület, amelyről itt szó lehet, figyelembe véve a válságot, a szegénységet, a munkanélküliséget. Tehát az első csoport azon csoport, amely nem talál munkát, támogatásra van szükségük, hogyha nem dolgoznak, akkor nem túl sok eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy segítsenek rajtuk viszont védeni kellene azokat az embereket, akik a, akik a legjobban kivannak téve ezen veszélyeknek, például azok, akik soha nem dolgoztak, nem találtak munkát, és azok, akik elveszítették a munkájukat. A helyzet más és más a különböző tagállamokban vannak, ahol nagyon sokat befektettek a, azért, hogy a, a szociális problémákat orvosolni tudják, másút viszont nem veszik figyelembe az emberek életkörülményeit abban az esetben, hogyha az említettek nem találnak munkát. Ugyanazokat az eszközöket nem alkalmazhatják mindenütt a kormányok, de vannak hatékony strukturális eszközök, hiszen a válság által érintettek száma napról napra növekszik. Van aztán egy másik kérdés is. Az én beli emberek Ma azok, akik dolgoznak, főként a nők, nem tudnak mindig elegendő jövedelmet megkeresni, és sokszor a szegénységi küszöbre kerülnek. Ezzel is foglalkozni kell, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a szegény munkavállaló az általában az a munkavállaló, akinek mindig is alacsony a fizetése. Ez ciklus, egy kör, és ezt meg lehetne törni a befektetésekkel és a képzéssel, különben nem tudnak ezek az emberek kikerülni ebből a körből. Azután nálunk sokszor azért eh, szegények az emberek, mert egyedül élnek, és nincs családi jövedelem. És a támogatásoktól függnek a jólétről szólva, nem tudom, hogy mennyire elterjedt ez, de ennek minőségéről is érdemes szót ejteni. Nagyon sok ember számára az egyetlen előrelépés az, hogyha támogatásokat kap, és így megfelelően tud élni. Például az idősekről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, a rövid idő miatt. Nem tudom, hogy igazából a Business Europe kit képvisel, tehát milyen üzleti szervezeteket, de ismerem a realitást, hogy az Európai Unióban a nagy üzletek általában nem segítik elő a szociális helyzet javulását, vagy nem garantálják a minimálbért. És felmerül az a kérdés, hogy milyen minimális szintek vannak, amely alatt a munkás osztály széles rétegei élni kényszerülnek most a kapitalizmus nemzetközi válsága miatt. És az érvük pedig az, hogy a minimál bért csökkentsék, legalábbis az üzleti élet képviselői Írországban ezt mondták. És még úgy is érvelnek, hogy a munkások minimál bérét is csökkentsék. És ezek a dolgok természetesen összefüggenek, hiszen a szociális jólétet akarják csökkenteni a munkások minimál bérének csökkentésével. Ez természetesen a nyugdíjakra is kihat. Egyidejűleg az Európai Unión belül a befektetési alapok ismét virágozhatnak és káoszt okoznak Görögországban. A görög kormányzat pedig már kényszerítette a dolgozókat, hogy mondjanak le bizonyos juttatásokra. Ez az Európai Unió jelenlegi helyzete. És ezt szeretnénk megváltoztatni. De nézzük meg például a nyugdíjas, nyugdíjak kérdését. Igen, miután valaki egy életen át dolgozott, a tisztességes nyugdíj jár neki egy méltányos korban. Tehát alapvető kell, hogy legyen, de egész Európában a civilizáció ezen alaptételét az üzlet nem fogadja el. Mit látjuk? emelik a kormányzatok a nyugdíjkorhatárt 68 évre. Tehát azt akarják, hogy a munkások a munkahelyükön pusztuljanak el munka közben? Ez az élet realitása az Európai Unióban jelenleg. Ott vannak a szakszervezetek. Nagyszerű, hát az ESS és az összes többi a parlamenthez fordul, a bizottsághoz fordul, de attól tartok, hogy a bizottság és az Európai tanács neoliberális jobboldali testületek. Tehát itt fel kell állni, saját erőnkkel küzdeni, hogy a munkások és a szegények végre megállítsák ezt a negatív tendenciát ezen atipikus alulfizetek munkahelyek ellenében, amelyek csökkentik az életszínvonalat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Higgins úr. Vannak-e további hozzászólások? Amennyiben nincsenek, akkor mindenkinek adok ismételten egy-egy percet, azért, hogy az, hogy jelentésnek az elkészítésnek ez az első fázisát, akkor most lezárjuk, utána pedig a jelentéstevő asszony is megkapja a szót. Ari Lourdal kezdenénk, csak az imént. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy nyugtassa meg Higgins urat, nem biztos, hogy én túlságosan liberális vagyok, de mi azt igényeljük, hogy a állások, minőségi állások legyenek. Hogy emeljek ki egy pontot, amely aggaszt is egyben. A szó esett, és itt a kollega, vagy a szomszéd az, hogy beszélt erről, erről tehát és vigyázott a járulékoknak a fizetése sohasem teremtett állásokat, hanem csak kedvező hatásokat idézett elő, és ugyanakkor csökkentette a, a forrásokat adózási szempontból, és így tovább. Tehát azon forrásokat csökkentette adott esetben a, a járulékfizetéseknek az átalakítása, amelyek szükségesek lettek volna. Mindenki ugye nem minimál jövedelemről beszélt, hanem méltó jövedelemhez, Ugye vigyázat ne csináljuk azt, hogy elveszítsük a réven, amit a vámon nyerünk, szóval vigyázat, mikor ilyen meg olyan mentességekről esik szó, akkor én mindig nagyon gyorsan reagálok rá. Arra van szükség, hogy újabb forrásokat tárjunk fel, újabb eszközöket tudjunk azonosítani, amelyek lehetővé teszik a célkítőzéseinknek a teljesítését, mint ahogy ez megtörtént a pénzügyi szektorban, a bankok esetében, és így tovább. Ezzel kapcsolatosan rendkívül kategórikus vagyok. Köszönöm szépen, Rebecca Smith szél szó. Mivel egy percünk van, mivel kevés időm van, szeretném tisztázni azt, hogy a Business Europe az kicsoda, tehát 40 eh, eh, szervezetet, 20 eh, kisközép és nagyvállalatot képviselünk, tehát ennyit a informá, 20 millió munk, munkáltatottat, tehát dolgozót. Tehát eh, a minimál bérről nem tudom, hogy miért ez a benyomása. Amit igazából szeretnénk az az, hogy legyen egy egyensúly a fenntartható állami költségvetés eh, között, tehát nagyon tudjuk, hogy kritikus az állami költségvetések finanszírozása, és szeretnénk hatékony szociális ellátó rendszereket létrehozni, amiben beletartozik a nyugdíjrendszer is. Nem utasítjuk el a minimumbérrendszert, de nagyon fontos, és szól is volt a szociális befogadó és szociális biztonságról szóló jelentésben, hogy az embereket vissza juttassuk a munkaerőpiacra, hogy több pénz legyen azokra, akik nincsenek a munkaerőpiacon. Ettől eltekintve említették itt a nyílt koordináció módszerét, meg vagyunk győződve róla, hogy ez egy nagyon jó eszköz a tapasztalat csere érdekében, és abban is egyetértünk, hogy ezt a módszert erősíteni kell. Tehát nincsen mágikus válaszunk arra, hogy hogyan, de ezen szerintem jobban el kellene gondolkoznunk, hiszen szerintem ez a legjobb lehetőségünk. Köszönöm, Finton Farrell úr. Eh, thank you very much. First... Köszönöm. Először is nem gondoljuk úgy, hogy ez a módszer kudarcot vallott, nem. De nem volt elég erőteljes, elért egyes célokat, de nem a megfelelő politikai időpontban lépett fel. Ott volt a Lisszaboni menetre, de most a 2020-as stratégia szerintem újabb lendületet adhatna ennek a stratégiának, és feléleszthetné. A másik pedig a keret irányelv a megfelelő minimál jövedelemhöz. Ez a 2020-as stratégia egyik reális eredménye lehetne, és már ebben az évben el kellene kötelezni magunkat emellett. Ami az erőforrásokat illeti, mindkét oldalt meg kell nézni, a kiadások és a szociális védelem. Ez eh, visszahat a gazdaságra, ez nem befektetés, ez nem olyan nagy költség, kiadás. Másrészt ennek adekvátnak kell lenni azért, az emberek méltó körülmények között élhessenek. Ez nem mélegelés kérdése, hogy valamit adunk önöknek, hogy eh, a mérleg elmozduljon, nem, ezt a ezt gazdagok között kell így mérlegelni, hanem pénze van szükség ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. Köszönöm. Következő hozzá szóló. Nos, három dolgot szeretnék kiemelni, hogy a gazdasági növekedés majd, majd elhozza a dolgot, nem. Nem, nem. A növekedés nem segítette a ö, szegénység felszámolását, csak a diszkrimináció maradt meg, nem. Most már arra van szükség, hogy cselekedjünk, tehát egyetértünk abban, hogy mi is legyen a minimális jövedelem, még ha válság kontextusában is, de mégis cselekednünk kell. Egy. Kettő. Az irányelvvel kapcsolatosan ugye legyen világos, 24 ország a 27-ből rendelkezik egy ilyenfajta minimál jövedelem eszközzel, tehát három országban nem létezik ilyen, vagy csak valami nagyon egyszerű dolog, mégpedig Bulgária, Görögország és Olaszországban. Tehát azt hiszem, hogy itt egy konszenzus most már kialakulóban van. Továbbá, harmadik pontom, dolgozunk kell tovább, hogy mi is legyen a tartalma a minimál jövedelemnek, és kik kapják azt. Ugye vannak azok az emberek, akik, akik nem rendelkeznek munkahelyen, munkátlanok, azok kapják meg a lehetőséget, hogy képzésben vegyenek részt, legyen legyen biztosítva a mobilitás a számukra, hogy máshova kerülhessenek el, hogy munkához jussanak. Legyen meg a lehetőségük, hogy fogyasszanak. Láttuk az Egyesült Államokban, hogy a válság kellős közepette pénzt kaptak az emberek, és ezt nem tőkésítették, nem befektették, hanem a fogyasztásra szánták, tehát ez is visszajutott a gazdaságba. Akkor csak ennyit most. Elnézést, hogy ennyire rövidre szabom a beszéd időket, de hát nem tudjuk végtelenségig nyújtani a keretünket, időkeretünket. az, asszony, megadom a szót önnek, szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos és aktuális a most vitatott téma, természetesen a válság okozta körülmények miatt, de azért is, mert egy hatalmas politikai harcot indítunk azon jelentés kapcsán, amelyet ön most megfogalmaz. Tudjuk azt, hogy a 2020-as stratégia a célkitűzések között megfogalmazta a szegénység csökkentését. Andor biztos úrral erről már beszéltünk, de ezen felül az ECOFIN tanácsnak a tegnapi ülésé következtetését figyelembe kell vennünk. Nagyon aggasztók ezek a következtetések, ugyanis a szegénységi rendelkezés, hagyom olvasom fel angolul, euh, euh, Bizonyos mértékben ez elutasítja a szegénység elleni harc céljait, ahogy ezt a bizottság előterjesztette. Oda kell figyelni a lehetséges szociális befogadási cél megvalósítására szerintem a munkanélküliséggel kapcsolatos adatok rosszabbodtak, és így az ECOFIN esetében nem konzultáltak a szociális ügyek minisztereivel, és ez igen nyugtalanító. Szerintem a jelentésben erről is szólni kell. Átadom a szót azonnak azért, hogy zárja le ezt a vitát. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony. Politikai harcot kell folytatnunk, és ez pedig nem lesz egyszerű. Ez soha nem egyszerű. Nagyon határozottan kell cselekednünk, és az itt jelenlévők velem szavaztak, hogy ezeket a dimenziókat erőteljesebben képviseljük, hiszen a Lisszaboni szerződés ezt lehetővé teszi számunkra. A program nem érte el a kívánt célokat, minden, amit elmondtak, arra emlékezhetnek, és ennek eredménye, hát igazából itt van a téma, most előttünk, néhány tanulságot is levonhattunk, és most szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy hangsúlyozzam, hogy szükséges az, hogy a szervezetek eh, természetesen erősebb kapcsolatot kell, hogy tartsanak a parlamenttel, a bizottsággal, és eh, ezek a szervezetek eh, sajnos elég gyakran nem kerülnek a tanács figyelmébe. Ez az ECOFIN tanács következtetéseiben is olvashatjuk, tehát nagyon kemény harc vár ránk. Még egyszer hangsúlyoznám ezt minden hallottat szeretnék kihasználni, és mindent megteszek, ami a lehetőségemben van, hogy konszenzust érjünk el ebben a nagyon bonyolult dologban. Nem elég itt nagy nyilatkozatokat tenni. A politikát konkrétan át kell ültetni. A tanács következtetései ebben az összefüggésben negatívan értelmezendők, és egy célja van igazából, hogy a költségvetési deficit 2013-ig 3 százalék alá kerüljön. Hogyha ez sikerül, akkor nem fogjuk tudni csökkenteni a szegénységet. Itt az államháztartások fenntarthatóságára is szóval Ez is nagyon fontos, de a társadalom fenntarthatósága ugyanilyen fontos. Emberekről van szó. Nem elfogadható az, hogy eh, a továbbiakban is a szegénység csak növekedjen, Tehát ez legyen a jelentés alapja. Lesznek még felszólalások hozzá. Számomra az alapkérdés az, hogy a társadalom fenntarthatóságát garantáljuk. Ez fontosabb, mint a államháztartás fenntarthatósága. Megpróbálunk konszenzust elérni majd. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevő asszony. A tervezetének az alapján egy újabb kerít, úgy majd Solt április 27-én, és utána majd megnyitjuk a módosítók leadásának a határidejét. Most a 19-es pontot vizsgáljuk meg rendkívül rövid módon távirati stílusban a vált és szociális felelősség a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Ez egy vélemény tervezet, amelyet az INTA, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság számára készítünk. Eredetileg egy levélt indíztunk volna a szakbizottsághoz, most viszont egy ilyen véleménynyilvánítás formájával élünk, amely nagyobb lehetőséget biztosít, de ugyanakkor drasztikus körülmények között kell ezt megfogalmaznunk, úgyhogy ne csodálkozzanak, hogy a, a módosítóknak a formájában egy hatalmas listát kapnak itt a mai délutánon. A vállalatoknak a társadalmi felelőssége meghatározó fontosságú téma egy olyan instrumentum ez, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy exportálják a mi szociális modellünket más országokba. Természetesen mindez úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy társadalmi párbeszéd valósul meg, az összes részes fél részt vesz a folyamatban, és mindenről persze vita is indul. A részes felek között, az érdeket felek között maga a fogalom a váltottnak a szociális felelőssége vajon átalakítható-e jogszabályá, vagy csak önkéntes alapon kell -e, hogy működjön ez a kérdés, mert fel nyilván nagyon vitatott kérdés lesz mint Ez ez az eszköz lehetővé teszi ugyanakkor azt is, hogy a fekete munkavállás ellen fellépjünk, csak úgy, mint az adócsalás ellen. Továbbá azt is, hogy akkor, amikor a mi vállalkozásaink a külvilágban vannak jelen, felelős módon járnak -e el. Ugyanolyan ö, ö, felelősséggel rendelkeznek el és lépnek fel, mint hogy azt megteszik az Európai Unión belül. Őri úrnak a jelentésére is, hogy utaljak ezzel kapcsolatosan, lesz alkalmunk majd ezen fogalommal vizsgálni, és a foglalkoztatási iránymutatásokban is benne vannak ezek az elvek, benne szerepelnek. Azt hiszem, hogy mindezek a tényezők lehetővé teszik azt, hogy összehangolt módon lépjünk fel, és összehangoljuk mindezt a stratégiával kapcsolatosan. Nos, ezt szerettem volna röviden mondani azért, hogy felvezessem a vitát. Most pedig javaslom, hogy nyissuk is meg ezt a vitát, adjuk meg a szót először is a liberális frakciónak, Cecilia Wig Stromasszonynak. Madame Thank you very much. This is the first time that I... Nagyon szépen köszönöm. Póttakként először veszek részt itt eh, a munkában, de először teszem ezt meg eh, svédül. Tehát eh, hogyha nem akarnak egy nagyon érdekes kísérlet részé lenni, vegyék fel a fejhallgatóikat. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagyon jó tervezetet, a szociális felelősségvállalás. Nagyon lényeges a társadalom életében, nagyon fontos ez az NGO-k és a vállalatok számára is. Emlékeztetnék kell arra, hogy nem tudunk szociális felelősségről törvényt hozni. Hiszen itt csak is az emberek humanitására hivatkozhatunk. Túl nehéz itt dolgozni? Tehát, hogyha mindenki itt kaszinózik, nem tudok beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon nehéz akkor, amikor jobbról, balról hallom itt a magánbeszélgetéseket. Semmi baj, hát mondja, de én is mondom a magamét. Tehát az biztos, ez egy nagyon jó verseny eh, erősítő képessége lehet az európai vállalatoknak. Azonban eh, nem tudunk, eh, mint említettem, a szociális felelősségről törvényeket hozni. Nem akarjuk túlszabályozni ezt a dolgot. Az Európai Unió ne foglalkozzon azzal, hogy a szociális felelősségről törvényeket hozzon, és itt a negyedik pontra utalnék a tervezetben, amely azt írja elő, hogy a vállalati intézkedések felszólítást kapnak, tehát az Európai Bizottságot felszólítják, hogy írja elő az európai vállalatoknak ezt. Tehát szerintem itt a fejlődő országban folytatott tevékenységük esetében ezt ajánlani lehet. Azonban például úgy is megoldható a dolog, hogy a fejlődő országok kereskedelmi lehetőségeit javítjuk. Itt eh, az adott ország törvényeit kell a vállalatnak betartania, de mégis támogatom ezt a jelentést, hiszen nagyon fontos számunkra a szociális felelősség. Azonban a szabad kereskedelemnek és az átláthatóságnak kell a prioritásnak lenni, és itt nem lehet protekcionista módszerekkel élni. Tehát vannak itt klasszikusok, mint Friedman és a többiek, akik azt mondták, hogy a társadalom jóléte ott maximizálódik, ahol a vállalatok bevétele. És a szociális felelősség elrettentheti a vállalatokat, hogy szegény országokban befektessenek. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, ahol egyensúlyt kell kialakítanunk. Tehát egy konfliktust látok itt, és nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Köszönöm, elnök asszony. Merci beaucoup, et... Euh, Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy részt vesz a vitában, először vesz részt a bizottság Röviden megadom a szót a bizottságnak. A két hozzászóló jól ismeri a bizottságot, éppen ezért csak rövid időre adom meg a szót. Most pedig itt úr következik. Köszönöm szépen. Lehet, hogy már a következő ülésre számomra biztosított besz, hozzászólási időt is felhasználom. E, köszönöm ezt a jelentést. Nagyon érdekel engem ez a téma, és emlékezni kell arra, hogy ez a az ipar, a kereskedelem, a vállalatok felelősségéről szól, ez a jelentés vállalati szociális felelősségvállásról. Szó volt arról az ötös bekezdésben, hogy minden érdekelt felet be kell vonni, és nekem nagyon tetszik a vállalati felelősségvállalás kifejezés. Ez a C preambulum bekezdésben szerepel. Lehet, hogy ez hogy ez fordítási hiba, itt nem segítjük az emberi jogokat, hanem tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, úgyhogy ezt ki kellene javítani. Ami pedig a módosító indítványokat illeti, szerintem nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kereskedelmi kérdésekre, az OECD útmutatók a multinacionális vállalatok számára, ezeket igen fontosnak tartom, a szakbizottságnak is ezzel foglalkoznia kell, amikor kereskedelmi megállapodások vannak, ezt csatolni kell a különböző befektetések, együttműködések esetére is, és el kell ismerni vagy azt is, hogy a felülvizsgálat lehetővé teszi most az európai országok számára az, hogy erősebbek legyenek nemzetközi szinten kereskedelmet fel kell lendíteni, az együttműködést, ez mind fontos, de nem szabad elfeledkezni az emberi jogokról. Szeretnék gratulálni önnek ehhez a munkához. Köszönöm, Szarkasz úr. Azért kértem szót, mert mikor meghallottam, hogy nem lehet törvénykezni erről, akkor úgy gondoltam, hogy hozzászólok, mert igenis ezt meg lehet tenni olyan kérdésekben, amelyek az emberi jogokhoz kapcsolódnak. És elnök asszony, itt szerepel az is, hogy a vállalatok szociális felelősségvállása nem helyettesíti azt a kötelezettséget, hogy tiszteletbe tartsák az összes nemzetközi megállapodást, például a nemzetközi munkaügyi szervezet megállapodásáit. A vállalati és szociális felelősségvállalás, ez egy plusz kötelezettség a vállalatok részére, viszont ez nem fogja helyettesíteni az összes nemzetközi megállapodást, azokat, amelyek a nemzetközi ügyeket rendezzék. Koferáté úr, úgy gondolom, hogy igen, érdekes ez a munka, főként az a pont, amiről már egymás között is vitatkoztunk. Mindedig a szociális felelősségvállalás szabad választás kérdése volt a vállalatok számára, és a vállalatok csak a hitelességüket veszélyeztették ebben az esetben, de mindenképpen kötelező érvényű intézkedéseket kell fogadatosítani, mert itt az önkéntesség nem elegendő. Tudjuk, hogy egyes cégek nagyon szép anyagokat adtak ki, de tudjuk, hogy mi történt közben a északi tengeren szemét hordó szállító hajók közlekedtek. Aztán tudjuk, hogy mások meg gyermekeket dolgoztattak. Éppen ezért kötelező érvényű edésekre van szükség. A módozatokról lehet beszélni. A felelősségvállalás magától értetődik, de normákra van szükség, nem elég itt ez a dinamika küszöbértékre, a különböző érdekelt felek részvételére is szükség van azért, hogy hogyan tudjuk majd megvalósítani ezeket a kötelező érvényű intézkedéseket. bizottságnak adom meg a szót, ő, ön is csak két percet beszélhet. Köszönöm szépen, a foglalkoztatási főigazgatóságot képviselem, néhány megjegyzést tennék a hallott javaslatokról, és pár pontosítást is kérnék. Először is a vállalat és szociális felelősséget definiálni. Mi hozzá adnánk azt, hogy önkéntes vállalat és szociális felelősség az érintettekkel való interakciók során hiszen ez a törvénye már túl mutat, ezt említették itt már előtte. A D pont, tehát a be nem jelentett adócsalást, ezek illegális tevékenységek. Ez így is, úgy is illegális. Tehát ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell. Tehát uh, itt a vállalat és szociális felelősség szerintem nem lép fel. A vállalat és szociális felelősség uh, új témákkal is kellett foglalkozni, mint a szociális befogadás, és így tovább, az Európai kívül. Az Európai Unión belül úgy látjuk, hogy ezek kell a témákkal már foglalkoznak, az idevágó joganyagok a négyes pont, itt jogalkotási megerősítést is óhajt. A bizottság részéről ilyen nincsen pillanatnyilag. Tehát tör, jogalkotási megerősítés. Hatos pont az Európai Üzemi Tanácsok konstruktív szerepe a legjobb gyakorlatok tekintetében a változó szociális felelősségnél. Igen, az Európai Üzemi Tanácsokat bevontuk a legjobb gyakorlatok kialakításába, de nem csak az üzemi tanácsokat bíztuk meg ezzel, hanem a saját információk értelmében nagyon sok esetben van vállalati szociális felelősség a vizsgálatokban. A hetedik pontom kötelezőbb szabályok a fejlődő országokban tevékenykedő európai vállalatoknak, főleg ami az alvállalkozókat illeti, ténylegesen a bizottság kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozik, amelyek államok között köttetnek. Tehát az európai vállalatokra kötelező szabályokat kirúni ebbe a tekintetbe nem helyén való. Tehát itt megint az van, hogy jogalkotási, kötelező, és így tovább szabályokat hozni. Pillanatnyilag nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ilyet előterjesszünk. Köszönöm, ez lett volna minden. Két percem van arra, hogy én is válaszoljak. Szerintem ez kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik ez a vélemény, de a mi multinacionális cégeink, amelyeknek itt van a székhelyük az EU-ban, az EU-n kívül szereznek profitot, és sokszor bizony, ami a viselkedéseket, magatartásukat illeti, hát ez még kívánivalót hagy maga után. A be nem jelentett munka és az adócsalás az EU-n belül vannak itt alkalmazandó törvények, de hogy hogyan viselkednek ezek a cégek külföldön, a vállalatok szociális felelősségvállalása ebből a szempontból is érvényes. Sokszor elmagyarázzák nekünk, hogy mivel foglalkoznak cégek, például bányászat vagy gyártás, de közben nem tartják tiszteletbe azokat a szabályokat, amelyeket itthon megkövetelnek. Nem sokára átérünk az utolsó jelentésre. Az EU nagyon nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a szociális és környezetvédelmi normákat alkalmaztassa. Például Dohában erről sok szó esik, másokra ezt rá akarja kényszeríteni, de közben a mi cégeink külföldön nem alkalmazzák ezeket az elveket. Nagy vitát vált ki a véleményben az, hogy igen, legyen szociális felelősségvállalás, legyenek jogalkodási kezdeményezések. Már volt erről vita, de a szociális felelősségvállalást úgy dolgozták ki, azt hiszem Koferati úr erre utalt, ezt úgy dolgozták ki, hogy ez hozzájárul a cég jó híréhez. Totál például ott van Burmában, és hát nem tudjuk, hogy ott mennyire tartja be a az emberi jogokat ott, de gondot okozott az ő fölépésük Burmában. Ami európai szinten szükséges, akkor azt elismerjük, de egyrészt a szociális felelősségvállalás fontos a vállalatok részéről, de közben a vállalat irányítás kérdése is felmerül, még lesz alkalmunk arról vitatkozni, hogy milyen jogalkotásra van itt szükség. Még egy megjegyzés. Az államközi szerződések, kereskedelmi szerződések, csak ezeket kell figyelembe venni? Tudjuk, hogy vannak bizonyos számvételi normák, és ezek segítségével a cégek konszolidálhatják a számláikat a székhelyükön, de közben nem adóznak olyan országokban, ahol az ország természeti kincseit kizsákmányolják. Elnézést, hogy ilyen gyorsan beszélek, de azt javaslom, hogy állítsuk le a vitát most erről a kérdésről, ezen a ponton. Lesz még alkalmunk arra, hogy a módosításokról vitatkozzunk. Ezeket március 26-án délig kell leadni, és a következő nap, vagyis egy hónappal később, április 27-én fogjuk megvitatni, és a szavazás pedig 28 á lesz. Most elértünk az utolsó napi rendi pontunkhoz, és átadom a szót Richard Hoyt kollégának, aki az emberi jogok és szociális környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban témában szól. 34 módosítás érkezett a jelentéshez, és szeretnénk hallani öntől, hogy mi a szándéka a módosító indítványokkal. Önné a szó. Köszönöm szépen. Hogyha itt az órára pillantok, akkor látom, hogy azon módosítókra kell koncentrálnom, amelyek eh, esetében itt meg is állapodhatunk. Néhány a sajátom, és eh, nagyon eh, nagy problémáim voltak, tehát megpróbáltam az eredetiben is garantálni, hogy egy olyan koncepcióról van szó, amely a további módosítókat is figyelembe veszi, hiszen reméljük, hogy ezek az alapvető politikát nem változtatják, csak bizonyos részleteket. Tehát legyenek itt az offshore cégekről szók, tehát például itt Szlovénia, Dánia és egyéb országok esetében. Tehát itt szerintem ezekből egy keveset vissza kell venni. Ezen kívül a 25-ös módosítóm sokkal részletesebb abban a tekintetben, hogy hogyan kellene a témákat megvalósítani. Most választ adnék néhány javaslatra. Nyitott vagyok abban a tekintetben, hogy mennyire legyen kötelező jellegű ez a dolog. Nem volt ez a vágyam, nem de volt egy elsődleges eszmecserénk, és én a 24-es módosítomra gondolok. Kicsit csalódott vagyok az 5-ös, 15, a 29 és a 45-ösben, hiszen itt az 5-ösben a fejlesztési fejezetekről van szó, és nem igazán értem a gondolkodás módját. Ami a 29-re vonatkozik, ez pontosan arról szól, hogy a helyi nemzeti törvényeket tiszteletben kell tartani, nincs mögötte más szándék. Tehát, hogyha ne legyen vita a munkaügyi normákról, akkor ez nagyon nehéz kompromisszummal elérni. Higgins úrnak elmondanám, hogy Kolumbia esetében támogattam eh, a az álláspontját és az Európai Bíróság döntését tekintve, de nem hiszem, hogy a problémát ezen a helyen most kellene megoldanunk. Szerintem eh, itt a véleményben foglaltakra koncentrálnunk kell. Itt Harkin asszony megjegyzésére egy kicsit a nyelvet enyhíteném. Tehát itt referencia van a Lisszaboni szerződésre, örülök ezeknek a módosítóknak. Mannur nincs itt, de neki van a gyermekmunkáról egy nagyon jó módosítója, és nagyon melegen ajánlotta, hogy megszíveljük. Euh, euh, köszönöm, köszönöm a szintézést és Árti asszony Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm eh, ezt a kitűnő véleményt Howitt úrnak. Egyetértek azzal, hogy néhány módosítás, főként a 25-ös, ezt eh, át kell alakítani, mert sokszor eh, olyan nyelvezetet használunk, ami a vágyainknak felel meg, ezeket egy kicsit erőteljesebben kellene megfogalmazni ami a többi módosítást illeti a legtöbbet támogatom, és remélem, hogy ön is támogatni fogja néhány módosításomat, például azt, amelyik az ötös bekezdésben a latin-amerikai régióra vonatkozik. Nem tudom, hogy a hatos módosításomról mit gondol, nem mindenki ért ezzel egyet, később ezt majd még megbeszéljük. A legtöbb módosítást támogatom, egyetértek néhányal, főként a 22-29-essel. Nem is tudom, hogy pontosan, hogy mi is ezeknek a lényege, de szeretnék majd erre magyarázatot kapni hogy mi is a cél ezekkel a módosításokkal, mert nem vagyok biztos benne. Köszönöm, Higgins úr. Köszönöm, egész röviden szólnék, mert kevés az idő. Kolumbia kérdését most félreteszem, már máskor részletesen vitatkoztunk erről, de van itt egy pont, amihez hozzászólnék, amit elmondanék Howitt úrnak mégpedig az, hogy hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy a cégek eleget tesznek-e a szociális és környezetvédelmi kötelezettségeiknek. Igen gyakran előfordul, hogy a közösségeket fogadunk, vagyis közösségek képviselői, vagy EU-beli országok munkavállalói azt állítják, bizonyos dolgokat állítanak, igen súlyos dolgokat. Azt mondják, hogy erre megvan a bizonyítékuk, erről van információjuk, és azután ezeket az érintett cégek elutasítják, tagadják. Hogyan lehet itt megbizonyosodni a dolgokról? A nyolcas bekezdésben például amikor a független szakértői döntésekről van szó, akkor, amikor panaszok vannak és szociális problémák. Szerintem kritikus az, hogy vannak munkavállalók és közösségi szervezetek, amelyek tájékoztatnak bennünket problémákról, és ezeket azonnal be kell vonni a panasz vizsgálatába és a döntésbe. Köszönöm. Elnök, Köszönöm. Úgy látom, hogy a bizottság is hozzá kíván szólni, Orán asszony. Köszönöm. Néhány megjegyzésem van. Nem akarom megismételni, amit már elmondtunk eddig a témával kapcsolatosan. A foglalkoztatási bizottság részvételét üdvözöljük. Bár korábban is említettünk problémákat, például a VTO-val kapcsolatos néhány utalás kérdése különböző cikkekben. A hármas bekezdése kapcsolatos módosítás, amikor a civil társadalommal való konzultációról van szó. Szeretnénk, hogyha itt a szociális partnerekre hivatkoznánk, és nem az érintett felekre. Tehát nem csak a szakszervezetekről van itt szó, amikor szociális partnerekről beszélünk, hanem munkáltatói szervezetekről is. Ötös bekezdés, ez általános vélemény a kereskedelem politikáról szerintem nem eh, szükséges itt specifikus esetekre, országokra utalni, hiszen eh, itt a saját környezetbe kell ezeket eh, egyenként venni, jó lenne, hogyha ezeket a példákat itt kivennénk. Néhány megjegyzés. Az OECD útmutatók, iránymutatók és az ILO multinacionális vállalatokról, szociálpolitikáról szóló három dolog nyilatkozata. Itt a 24-es módosítás tetszik nekünk, a 7-es pont esetében, vagyis hogy ezeket az iránymutatókat figyelembe kell venni, a nyolcas, ne a független szakértői döntésekről beszéljünk, hát inkább a az államhoz döntéseket az független szakértők véleményeket adnak. Ez úr sajnos nincsen itt, úgyhogy a 29-es, 32-es módosításáról nem tud szólni, de a bizottság már megtette ezeket a megjegyzéseket a múltban, vagyis a nemzeti munkaügyi normák nem csak általában a szolgáltatásokra vonatkoznak. Azt javasoljuk, hogy a 9-es bekezdésből ezt vegyük ki, ezt a részt. Tízes bekezdés, VTO kereskedelem politikája és a támogatásokkal kapcsolatos politikája, ez egybeesik az EU hasonló politikájával. Thomas Mann úr megjegyzés a gyermekmunkáról. Van egy munkadokumentuma a bizottságnak, amely ezzel foglalkozik, és az önök bizottsága lesz a vezető bizottság, ami ezt majd vitatni fogja, úgyhogy jó lenne, hogyha majd az ezzel kapcsolatos vitát akkor folytatnák le. Köszönöm, előadó úr. Köszönöm. Most akkor megnézzük a 17-es, nem látok semmi problémát. Tehát itt a latinamerikai esetben. A bizottság azt mondta, hogy nem akar referenciát konkrét országokra. Igen, a parlament dönti majd el, hogy akarunk vagy nem akarunk konkrét országokat megnevezni. Tehát igazából a bizottság ezzel ne törődjön. De Harkin asszonynak azt mondanám, és a bizottságnak is, hogy nagyon óvatos voltam a vélemény megírásánál, hiszen nem mondtam azt, hogy a kereskedelmi megállapodások jók vagy rosszak bizonyos országokkal kapcsolatban hiszen eh, nem itt kell megoldanunk. De itt eh, Harkin asszony által említett ország listát tekintetében van egy hatástanulmány az országok tekintetében, és ezt figyelembe kell venni. És eh, én itt a referenciát eltávolítanám, és Harkin asszonynak is elmondanám, a megbeszélés után mivel már végére közelik az idő, megbeszélhetjük ezt, hogy miért pont a latin-amerikai régió. Nagyon pontos akartam lenni azért, amit a bizottság is mond. Tehát nem ellenzem azt, amit mond, de esetleg ezt még úgy külön megbeszélnénk, és kompromisszumot találhatunk. Amit Higgins úr mondott, hogy hogyan lehet igazolni mit csinálnak a cégek, teljesen egyetértek vele, az ő és az én módosítom teljesen egybevágnak, tehát szerintem ezt mind-mind tudom támogatni, ugyanazon az oldalon is vannak, ami pedig a bizottság megjegyzését illeti, tehát a tagunk nincs itt, aki ezt javasolta. Tehát igazából itt nem a Bibliáról vagy a Koránról van szó. Véleményem pedig interpretálandó, tehát értelmezendő. Tehát, ahogy az Európai Bizottság ezt tette. Tehát az Európai Bizottság egy bizonyos módon értelmezte ezt a véleményt, de vegye azt is figyelembe, hogy vannak más lehetőségek, más értelmezések a másiak, más emberek részéről, tehát egy igazi dialógus lehet kialakítani. Egyetértek azzal, ami a szociális partnerekre vonatkozik, tehát nem vettem be őket, de betehetem őket. Úgy gondolom, hogy a bizottság is utalt az OECD iránymutatókra, tehát ezt eh, az új tervezetben elfogadhatom, de ami Kaszla úr eh, módosítóját illeti, tehát hogy ne tegyünk semmilyen utalást a nemzeti munkanormáknak való megfelelésnek, tehát nem tudom, hogy a VTO-n belül ilyen nincs, ez egy eléggé extrém helyzet. Tehát már a 29-es és 32-est támogattam. És eh, a nemzeti munkaügyi előírásokkal való egyezés nagyon fontos, de, de nem, nem erről van szó a 29-esben. És ezt uh, ismerjük el. A 32-es mm, ismét egy értelmezési eset, és az a fontos, hogy a vto belül a munka, hogy normák tekintetében valami minimális egyetértés szülessen. Igazából én csak a párbeszéd és az együttműködést szorgalmazom, és nézzük meg eh, a módosító ezen aspektusait mielőtt támogatja. Tehát természetesen eh, késő van már, de és ebben a későjében nem hasznosak az ilyen ellentmondásos kérdések. Köszönöm az előadónak, köszönöm a pontosítást meglehetősen meglepődő. Időnként a bizottságot meghívjuk az üléseinkre, szót adunk neki szakértőként és a jogalkotás kezdeményezőjeként. De nem a biztosokról van szó. Amikor nem a biztosokat hívjuk, hanem a különböző szolgálatok képviselőit, még akkor is, hogyha a parlamenti képviselőket nem hívják meg a bizottság különböző szakértői csoportokba, akkor amikor például delegált jogalkotásról van szó, akkor a következőt tapasztaljuk. Ennek a cserének az a lényege, hogy technikai véleménycsere történjen. Nincsenek kételjeim a bizottság szándékát illetően, viszont nem lehet itt politikai értékelést megejteni, akkor, amikor valamely jelentés tervezetről van szó. Meg kell mondjam, először mondom ezt el így, mondjuk meg a foglalkoztatási főigazgatóságnak és a többi főigazgatóságnak is, hogy a bizottság szerepe, amikor a munkákhoz csatlakozik, az nem azt jelenti, hogy politikai ítéletet mond arról, hogy a parlamenti képviselők politikailag hogyan értékelnek valamit. Köszönöm a szakvéleményt, a szakértői véleményt, akkor, amikor a bizottságunk munkáról van szó. Most nem tudom megadni a szót, majd később erről beszélünk. Lejárt az időnk Howitt jelentést április 28-án fogjuk elfogadni itt az ülésünkön, és a következő